Akkor kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ami nem más, mint a nyolcas napi rendi pont. Mint ahogy mindenki tudja, többször is beszéltünk már itt a szakbizottságban az EU és Eritrea közötti fejlesztési együttműködésről. Ezt az együttműködést tavaly sikerült újjáélesztenünk, miután fel volt függesztve egy ideig. Az etiópiai határral kapcsolatosan már fellépett az Európai Unió, e-, ennek több oka van, erről még hallani fogunk részletesebben. Az eritreai nemzeti ö, szolgáltatási rendszerben való részvétellel kapcsolatosan kötelezettség fogalmazódott meg, ez gyakorlatilag több bírálatot is kapott, mint egyfajta kényszermunkarendszer. Az Európai Külügyi Szolgálatot szeretném külön megemlíteni, amely röviden hozzászólhat majd a témához, a Human Rights Watch is nagyon kritikusan tekint a projektre, nekik is megadjuk majd a szót. Most Sandra Kramernek adok elsősorban szót, aki az EU és Afrikai Unió közötti kapcsolatokkal foglalkozó igazgató, az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságában. Most önnek adom meg a szót, néhány percre parancsoljon. Egy másodperc türelmet kérnénk, ugyanis a kolléganő éppen elhagyta a termet. Keressük épp, épp őt odakin. Jó, hát ez előfordulhat. Akkor folytatjuk, és a UNOPS-tól érkezett képviselőt hallgatjuk meg. Parancsoljon! Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Talán jó lett volna az eredeti sorrendet megtartani, jó lett volna először meghallgatni, hogy miről is szól a projekt. Megérkezett az első előadó. Jó, nagyszerű, hát ez fantasztikus. Akkor megadom a szót Szendra Krámernek, tessék. 12 perce van. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Köszönöm a meghívást, és nagyon örülök neki, hogy eljöhettem a önökhez, és eljöhettem, hogy Eritreáról beszéljek. Nagyon bonyolult ez a téma, a parlamenttel, illetve a civil társadalommal kell nyílt párbeszédet for, folytatni, és azért jöttem el, hogy az Eritreával folytatott kapcsolatainkról szóljak. Etiópia és Eritrea közötti kapcsolatok, amelyek 2018-ban öltöttek testet, kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy támogassuk a békét és hozzájáruljon az eritreai béke folyamathoz, ez pedig mindkét oldal részéről előrelépést jelent. Az Európai Unió és a tagállamok stratégiai döntést hoztak, hogy újra felveszik a kapcsolatot Eritreával. Egy kétutas megközelítést támogatunk, politikai szerepvállalás és célzott támogatás formájában. Hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Unió politikája Eritrea tekintetében az, hogy kézzelfogható előnyöket, hasznot biztosítson Eritrea lakossága számára, a dialógus és az együttműködés hiánya miatt e célkitűzést korábban nem tudtok elérni. Tavaly januárban az első projekt jött létre, amely a közút rehabilitációs programot eh, jelentette, egy eh, decemberben pedig egy második csomagot is elfogadtunk. Ez munkahelyteremtést és a nemzeti statisztikákhoz való hozzájárulást is jelentette. Az Európai Unió két közútépítési programja a UNOPSON keresztül valósul meg, anyagok beszerzésére, berendezések beszerzésére vonatkozik, azonban munkaerőt nem finanszíroz. A projektet a UNOPS és az Európai Unió finanszírozza, illetve releváns hatóságokkal helyszíni párbeszédeket is folytatunk. Szeretném, hogy a New York Times eh, cikkében megemlített, eh, megjelent idézet, hogy a UNOPS nem monitorozza ezt a projekt megvalósítást, ez hamis állítás. Kulcsfontosságú ez a program a helyi gazdaság, munkahelyteremtés fellendítése szempontjából, és ez pedig a Nemzeti Eritreai Szolgálat megreformálását is jelenti. Az eritreai kormányjal való együttműködés az uniós projekt előtt is már megkezdődött. Az Európai Unió támogatása csökkenti a munkaerő igényességet, ugyanis berendezéseket biztosít, és az EU és a UNOP számára lehetőséget biztosít, hogy értékelje a munkát és a munkakörülményeket. Ha nem vagyunk ott, akkor is folytatódik a munka, lassabban ugyan, és veszélyesebben. Ami a nemzeti szolgálatot illeti, nagyon egyértelművé szeretném tenni, hogy az Európai Unió konzisztensen és rendszeresen elítélte ezt a gyakorlatot. A jövőbeli támogatások érdekében világosá tettük Eritrea számára, hogy ha így működik tovább, ez az EU és az uniós tagállamok számára elfogadhatatlan. Az eritreai hatóságokkal beszéltünk erről, és elmondtuk, hogy alapvető fontosságú politikai lépéseket kell megtenniük. A bizalomépítés kiemelten fontos Eritrea számára, és az Európai Unió szerepvállalása gyümölcsöző eredményeket hozott. Kényes politikai kérdésekről tudtunk beszélni ezáltal, és információhoz hozzáférni a jövőbeli projektekről is nagyon szívesen tárgyalunk a DEVE bizottsággal, és ahogyan ez is mutatja, hogy itt vagyunk ma, elkötelezettek vagyunk, hogy tájékoztassuk Önöket a jövőben és a közúti projekttel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig akkor folytatjuk, tehát most akkor megadom a szót a másik meghívott vendégünknek. Reine Fraud vagyok, illetve a UNOPS-nak vagyok az igazgatója, amely az ENSZ hivatala, illetve projekttámogatási hivatala Afrikában, Nairobiban dolgozunk és együttműködünk az Európai Unió aszmarai delegációjával, és támogatjuk ezt a hozzájárulást a közút rehabilitációs projekthez Eritreában. Ahogyan kollégám az imént elmagyarázta, ez egy eh, kettő kétutas megközelítés, ahol az Európai Unió fejlesztési, illetve politikai párbeszédet folytat, a UNOPS pedig technikai kapacitásában a beszerzési folyamatot támogatja, amelyet az eritrai kormány folytat le a Vörös-tengeri kereskedelmi együttműködés keretében, ami a Nemzeti Közbeszerzési Iroda, és ez a Vörös-tengeri együttműködés pedig támogatja a építési berendezések beszerzését, amelyet a kormány hasznosíthat a közúti projekt végrehajtásában. Azt gondolom, hogy nagyon fontos megérteni, ahogyan Kremer asszony is elmondta, hogy ez a projekt, ezt a projektet a kormány hajtja végre, és a New York Times-ban megjelent cikk azzal jelent meg, hogy ki monitoroz mit. A UNOPS nagyon körültekintően monitorozza a saját <clears throat> projektjének megvalósulását, amelyet az Európai Unióval való együttműködésben biztosít ez kormánynak nyújtott közbeszerzési támogatás jelent, de miben is áll ez egészen pontosan? A kormány nemzeti szerződéses partnereket bíz meg azzal, hogy a közútépítést megvalósítsák, és a közmunkaminisztériumot bízza meg azzal, hogy felügyelje ezt az útépítési projektet, a nemzeti vállalatoknak gépekre van szükségük, ezeket a gépeket pedig a Nemzeti Közbeszerzési Iroda biztosít, vagy ügynökség. A UNOPS az Európai Uniós forrásokat kezeli, amelyel támogatják ezt a közbeszerzési folyamatot. Ez azt jelenti, hogy hozzánk érkezik be a pénz. A Vörös-tengeri Együttműködés beszerzi saját szabályai alapján, amelyeket egyébként UNOPS-ként felülvizsgáltunk, technikai közbeszerzési hivatalként, elvégzi a, az építési eszközök beszerzését, majd egy két lépéses folyamat kezdődik. A Vöröstengeri Együttműködés azonosítja a szükségleteket, a közbeszerzési szükségleteket, a UNOPS pedig technikai szakértői segítségével felülvizsgálja a beszerzett berendezések specifikációját. Ez az első lépés, a második szakasz pedig a közbeszerzési folyamatban a tényleges tárgyalási folyamat, amelyet a Vörös-tengeri Együttműködés valósít meg, szerződést határoz meg, szerződéseket készít el, ezeket a szerződéseket a UNOPS felülvizsgálja, és eljön a következő lépés a folyamatban, hogy a megrendelést leadja a kormány, vagy aláírja a szerződést, majd pedig a berendezést leszállítják Eritrea számára, leszállítást követően a kormány, a UNOPS és az EU megvizsgálja a berendezést, és a leszállítás igazolását követően a UNOPS pedig kifizeti a berendezést a nemzetközi szállító részére, majd pedig ezt a berendezést a közútépítési folyamatban használják fel. Tehát szeretem volna csak egy kicsit beszámolni arról, hogy milyen szabályok alapján működünk, illetve hogy hogyan monitorozzuk a projekt végrehajtását. A projekt arról szól, hogy a közbeszerzési folyamatot támogatjuk, nem pedig a közútépítést végezzük el, hiszen ezt a nemzeti szerződő vállalatok végzik el. Ezt természetesen a kontextus figyelembevételével végezzük, és az EU-val és a kormányjal folytatott párbeszéd keretében, illetve a jelenlegi közbeszerzési projektben egészségvédelmi és munkabiztonsági berendezések beszerzését is felügyeljük, illetve ezen berendezések használatához képzést is biztosítunk. Azt hiszem, hogy akkor itt most abba is hagynám, és várom természetesen a kérdéseket, a vitát. Köszönöm szépen, Franfeld úr! Most pedig Lothar Jeskének fogom megadni a szót. Parancsoljon, 5 percet kap. Igen, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és lehetőséget kapok arra, hogy Eritrea kérdéséről beszámoljak önöknek. Szeretnék emlékeztetni a tága politikai kontextusra. Az EU-nak az az általános célkitűzése, hogy egy stabil békés Afrika szarva régiót teremtsen meg, ez az általános célunk. A stabilitás, illetve az indiai óceánból a vörös tengere, illetve a földközi tengerre történő hajózás biztonsága különösen fontos, ugyanis az árucikkeinknek köze 20%-a arra halad el, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy együttműködve és a tagállamokkal és a partnerországokkal együttműködve biztosítsuk ezt a folyamatot. Már 2018-ban az Európai Unió megjegyezte, hogy fokozza a szerepvállalását a vörös-tengeri országokkal, más releváns regionális és nemzetközi szereplőkkel is, annak érdekében, hogy a regionális stabilitásra gyakorolt hatásokat enyhítsük. Ez egy teljesen egyértelmű szakpolitika, amit minden tagállam támogat. 1200 kilométeres partszakaszával Eritrea stratégiai elhelyezkedéssel rendelkezik Afrika szarva régióban, illetve két komoly kikötővel. ...2018-ban a nyilatkozat közel 60 évnyi ellenséges viszonynak vetett véget Eritrea és Etiópia között, amit a partnereink és Európa, az Európai Uniós támogatott majd a miniszterelnök nobel díjat is kapott, hogy hozzájárult a stabilitás megteremtéséhez, illetve az aszmarai eh, kollégájának a szerepeit is elismerték. Mogherini asszony akkoriban azt mondta, hogy ez egy nagyon bátor történelmi jellegű lépés volt, az Afrika szarva régióban a stabilitás megteremtése tekintetében, és az Európai Unió készen áll arra, hogy konszolidálja a kapcsolatok normalizálódását, illetve Etiópia és Eritrea között új lehetőségeket teremtsen a regionális együttműködésre. Pontosan ezt tesszük, erre törekszünk a világ más részein is, a Balkán régióban például. Az embereket összekötjük a közútépítés tekintetében és a gazdaság integrációhoz is hozzájárulunk. Az Európai Unió pozitívan fogadta Eritrea szomszédos országok felé történő nyitását 2018-ban például. Szomáliával is megkezdte a párbeszédet Eritrea. 2020. januárjában zajlott le, illetve zárult le ez a folyamat. Szudánnal folytat fennálló kapcsolatok is javultak, és védelmi együttműködés hozott létre a két ország. Eritrea 2019. decemberében az afrikai arab államok tanácsába is belépett, Djibouti-val pedig Djiboutiban mindkét elnök egyetértett abban, hogy új fejezetet kell nyitni az együttműködésben. Bilaterális problémák azonban még mindig vannak, ezért még több tennivaló is akad ezen a téren. Az Európai Unió a függetlenség óta jelen van Eritreában. A kapcsolatok időnként nehezen alakultak, majd új regionális dinamika kezdődött meg, és új lehetőségek, ahogyan Sandra Kramer igazgatónő is mondta, lehetővé teszik a konstruktívabb szerepvállalást. 2019-ben két politikai párbeszédet is tartottunk Aszmarában. Megbeszéltük a migráció, az emberi jogok, a regionális problémák, illetve a gazdasági reformok kérdését. Ez kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy továbbítsuk üzenetünket, hogy bátorítsuk a nyitottságot és a támogatásunkról is bizonyságot tegyünk azon reformok tekintetében, amelyek a nemzeti szolgálat megszüntetésére irányulnak és a nemzeti szolgálattal kapcsolatban több kommunikációra is sor került. Simon Gilmore, az Európai Unió emberi jogi külön képviselője találkozott a miniszterelnökkel, az elnökkel. Eritreában valójában egy úgynevezett szuperminiszter pozícióját tölti be. Az egy, ő az egyetlen olyan külföldi tisztségviselő, aki Aszmarával, Aszmarával közvetlen kapcsolatot ápol. A következő ülése hamarosan sor kerül az egyetemes rendszeres felülvizsgálat keretében Eritrea több száz ajánlást kapott, amelyet 2024-ig kell eh, teljesítenie, mint például halálbüntetés, megszüntetése, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a vallásszabadság elősegítése. A két utas megközelítés, ami a konstruktív szerepvállalásunk politikája, ez lehetőséget biztosított a nagyobb szerepvállalásra, illetve a konkrétabb együttműködésre. Eritrea nyitottabb most már az irányítási problémákkal kapcsolatos együttműködés tekintetében is, és ez az ensz való együttműködésben tudjuk biztosítani számára. Mindannyian egyetértünk abban, hogy segítenünk kell Eritreát abban, hogy megreformálja a nemzeti szolgálatot, tiszteletben tartsa az emberi jogokat, és egy olyan gazdasági alapot építsen ki, amelynek segítségével munkahelyeket teremthet és bevonzhatja a beruházásokat, hogy felépíthesse gazdaságát. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy elérjük a szükséges változást. Ennek eszköze pedig a konstruktív szerepvállalás politikája. Ha ott hagyjuk Eritreát, ez nem segít az eritreai népnek, és így módon nem tudjuk megteremteni a stabil és prosperáló Afrika szarva régiót. Ez a saját érdekeinket és Eritrea érdekeit egyaránt szolgálja. Köszönöm szépen! Most akkor Letícia Bádernek az utolsó hozzászólóknak adom meg a szót, aki a Human Rights of Watch vezető kutatója. Köszönöm szépen! Köszönöm a Fejlesztési Bizottságnak, hogy meghívtak minket a, annak érdekében, hogy beszámolhassunk az eritreai emberi jogi helyzetről, ami természetesen nagyon időszerű, hiszen az Európai Bizottság jelentős új fejlesztési projekteket kíván megvalósítani. Imodon az Európai Bizottság egy a kényszermunka abuzív rendszeréhez járulhat hozzá. Közel egy évtizede végzünk kutatásokat és egy eh, gyakorlatilag eh, konkrét kényszermunka rendszer fennállását állapíthattuk meg, majd pedig az előadásom végén konkrét ajánlásokat is szeretnék említeni az Európai Unió irányába. Az Európai Parlament egyértelműen kimondta 2016-ban, majd pedig 2017-ben, az állásfoglalásában. Eritreában gyakorlatilag elnyomják az emberi jogokat. 2018-ban, amikor Etiópia és Eritrea közötti béke megállapodást aláírták, nagy volt a remény annak érdekében, annak irányában, hogy a jogok reformja végül megvalósul. 18 hónappal később szertefoszlottak ezek a remények, Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire bonyolult a kapcsolatfelvétel Eritreában. Bonyolult, és ezzel a bonyolultsággal, ezzel a komplexitással az Európai Unió már egy évtizede próbál megbirkózni. Amin egy, egyetemen világos, hogy az Eritreával való kapcsolatfelvétel gyakorlatilag az emberi jogi problémák problémás helyzetét veti fel az Európai Bizottság tekintetében. Ne felejtsük el, hogy Eritreában minden eritreainak 18 hónapos úgynevezett nemzeti szolgálatra kell jelentkeznie, ezzel semmi probléma nem lenne. Azonban az eritreai kormány úgy jár el, hogy a nőket is beleértve mindenfajta eritreainak évekig kell, akár évtizedekig kell ingyen dolgoznia a kormány számára. Vannak olyanok, akik mondjuk polgári szolgálatra tudnak jelentkezni. Az eritreai tanárok például ennek keretében gyakorlatilag kényszermunkások. Vannak olyanok, akik a katonaságban dolgoznak, és ilmondon akár állami tulajdonban lévő építési vállalatokhoz kerülnek kényszermunkásként. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs lehetősége eldönteni, hogy hol dolgozik, hogy hova kell utaznia az országban. Hát gondoljuk bele, hogy ez az emberek magánéletére, családi életére milyen hatással van, és nem tudják meg dönteni arról, hogy milyen hosszú ideig tart ez a szolgálat. Nem csak a hosszával van a probléma, hanem azzal, hogy ez egy abuzív gyakorlat. Egy 2013-as jelentést megnéztünk, például azokkal kapcsolatban, akik építkezésekre, akiket építkezésekre vittek volna elméletileg, viszont bányákban kellett dolgozniuk, rettenetes körülmények között, nincs kellő élelmiszerellátás biztosítva számukra, és nem jó, borzalmas lakhatási körülmények között élnek. Az egyik ember például azért csoktak börtönbe, mert engedély nélkül elment a bányász a bányából, ahol dolgoznia kellett, csak azért, hogy részt vehessen a nagypapája temetésén. Az Európai Parlament képviselőit arra szeretném felszólítani, hogy nézzék meg például az ENSZ biztonsági tanácsának monitoring jelentéseit Eritreáról, és képzeljük csak el, illetve olvasok el, hogy mit mondanak a Vörös-tengeri együttműködésről. 2019-ben vizsgáltuk, hogy a középiskolai oktatási rendszere milyen hatással van a nemzeti szolgálat. Miért? Nos, azért, mert a középiskola utolsó éve az, amikor a diákoknak, a tanulóknak katonai szolgálatot kell teljesíteniük. Nagyon gyakran gyerekekről beszélünk, tehát képzeljük csak el, hogy az utolsó középiskolai évünket mondjuk a katonaságnál kell tölteni, és az ekkor dől el, hogy nemzeti szolgálat vagy katonai szolgálatot kell teljesíteniük. A béke megállapodás következtében 16 és 24 ezer diákot nemzeti szolgálatra irányítottak át. Ez után már, ez után tehát. Körülbelül 2015-ben vettük fel az adatokat, és e akkor a tanárok elkezdtek végre fizetést kapni, de azt mondták, hogy ez még mindig nem elegendő arra, hogy túléljenek, hogy megéljenek belőle. De ugyanakkor óriási adókat kell fizetniük, és ráadásul a fizetőeszközt, illetve a valótát is ellenőrzi a kormány. Hogyha valaki ki akar lépni a nemzeti szolgálatból, rengeteg követ, negatív következménnyel jár ez és sokan ezért akarnak elmenekülni Eritreából, mert ez jelenti az egyedüli menekülést a kényszerbe számára. Ha elkapják őket, akkor szörnyű feltételek mellett börtönözik be őket. Az egyik beszámolunk egy tanártól származott, aki 12 évi kényszer tanár volt, el akart menekülni, 6 hónapig egy föld alatti börtönben tartották fogva, és az volt az egyedüli megoldás, hogy a fogoly társaiknak felolvasott minden évben, ezért mindenki nyugodtan maradt, és nem fogyasztott olyan sok levegőt, oxigént. Most azzal érvelnek az eritreiak, hogy az gazdasági feltételek nem értek még meg a e nemzeti szolgálat fel, szó, megszüntetésére, de hát látni kell, hogy ez egy kényszerfoglalkoztatás, és ugyanakkor a kormány így nyomja el és ellenőrzi a lakosságot. Ez idáig semmilyen bizonyítékot nem láttunk arra, hogy a kormány dolgozna azon, hogy egy eh, valódi közszolgálati rendszert alakítsunk ki. Nincsen civil társadalom, az állampolgárok nem fejthetik ki a saját véleményüket, nincsenek független médiumok, minden független médiumot 2001-ben bezártak, nem tartanak választást. 2002 óta a parlament nem ülésezik. Nem úgy, mint Etiópiában, ahol sok tízezer politikai fogvatartottat engedtek szabadlátra, szabadlábra két évvel ezelőtt. Eritreában pedig politikai fogvatartottak hada van börtönben, vagy azért, mert kifejtették a véleményüket, vagy azért, mert hitükhöz kiálltak, vagy pedig mert el akartak menekülni a nemzeti szolgálatból. 11 magas szintű kormányzati képviselő és 10 újságíró, többek között David Izak svéd eritreai ö, újságírót tartják fogva. Siham Ali Abdut például, aki egy volt információs miniszter lánya, 15 éves korában tartóztatták le, és az elmúlt 7 évében börtönben volt. Az EU azt mondja, hogy az új megközelítés az emberi jogokat politikai menetrend, a politikai program középpontjába teszi, de hogyha megnézzük, mi történik Eritreában, semmilyen jelét nem látjuk az elmozdulásnak. Abrehe Kida Berhánét volt pénzügyminisztert két hónappal a béke megállapodás után tartóztatták le, aki reformokért szállt síkra. A független szereplők szerepe még inkább csökkent a béke megállapodás óta, és az EU-nak is tudnia kell lesz, hiszen egyik fő partnere a Clinchurchét ki kellett, hogy vonuljon Eritreából. 2019-ben az eritrői katolikus püspökök felszólították a kormányt, hogy tegye lépéseket a reform irányába, ezután viszont a kormány a katolikus kórházakat, iskolákat államosította olyan ö, intézmények, kórházak voltak ezek, a, amelyek egyedüli egészségügyi ellátó intézetként működtek a területen. Az egyedüli opció tehát az eritreiaknak az, hogy elmeneküljenek. Ahogy most beszélünk itt, minden hónapban ezer és ezer eritrei hagyja el az országot. A lakosság 10%-a nagyon nehéz ezt megmondani, hiszen népszavazást nem folytattak már hosszú ideje Eritreában, de úgy tűnik, hogy a lakosság 10%-a menekült státusba, elmenekült az országból. Beszéltünk az eritreiakkal a béke megállapodás előtt és utáni helyzetről, és um, senki azt mondták, hogy apáikat hol, havokra, évekre vitték el a nemzeti szolgálatba, ezért mennek el, nem a béke megléte vagy béke hiánya miatt. Ebben a valóságban az EU úgy tűnik, hogy vállalja azt a kockázatot, hogy közvetetten támogatja a kényszermunkát. Ez egyik legproblematikusabb ágazatban minimális ellenőrzéseket sem hajtanak végre. Ez az monitorozás, a nyomonkövetés kérdésére majd visszatérhetünk. Az EU-nak jobban kellene fellépnie, intézkedéseket kellene alkalmaznia annak érdekében, hogy biztosítsak, hogy az EU pénzekből nem a kényszermunkát támogatják. Az EU ugyanakkor ne higgyen az eritreai kormánynak, aki ígéreteket tette az EU-nak, például 2015-ben a Nemzeti Szolgálatról, amelyekre fityet hánytak. Független biztosítékokra van szükség. A reform persze időbe telik, de a egyes reformok csak a politikai szándéktól függenek. Eritreának van a parlamentje, van alkotmánya, csak ezeket nem, nem működnek és a politikai fogvatartottak rokonai nem tudják, hogy élnek-e, halnak-e rokonaik, és hol vannak. Az EU-nak nyomas kellene gyakorolnia, hogy konkrét bizonyítékokat kapjon a tekintetben, hogy a kormány elkötelezett a nemzeti szolgálat megreformálása érdekében. Ehhez arra volna szükség, hogy a kormány a nemzeti szolgálaton kívül munkahelyeket teremtsen, a Church Aid projektje ez irányba tett lépéseket. Az, hogy bezárták a Church Aid-et, illetve kiűzték az országból, magáért beszél meg véget kell vetni a iskolai toborzásnak, illetve kényszerbesorolásnak, és az öt éve legalább nemzeti szolgálatban lévőket szabad kell engedni. Az eritreiek meg is megérdemlik, hogy szabadok legyenek. Eritrea elérte a nemzeti el, elismertséget saját országában, de az állampolgárok élete nem javult semmilyen módon sem. Fontos, hogy az EU világossá tegyen, hogy a támogatása során nem felejtkeznek el az egyszerű eritreaiakról. Uh, köszönöm szépen, köszönöm a beszámolókat, és most pedig megnyitjuk a vitát. Úgy látom, hogy a képviselőtársainknak vannak kérdéseik. Rivazi asszony zöldek nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak az előadásaikat figyelembe véve az egész vitát, a tényekről, illetve a fejlesztés együttműködésről is, hogy mi alapján támogatunk egy országot. Hogyan magyarázhatjuk meg, hogy az európai támogatás, és ezt az Európai Bizottságtól kérdezem, hogyan biztosíthatjuk, hogy az európai támogatások az európai értékek alapján osztjuk el, a KONT szakbizottság is vizsgálódik ebben a kérdésben, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság egy 20 milliós támogatásról van szó. a volt biztos nem válaszolt a KONT kérdésére. A KONT szakbizottság elnökének második írásos kérdésére sem válaszolt a bizottság. Itt egy útépítésről van szó, 20 millió euróval támogatja az Európai Unióst. És voltak éppen azzal érvel a bizottság, hogy itt csak egy autóút modernizációjáról van szó. Ugyanakkor a New York Times beszámolt arról, hogy nem ellenőrzik a pénz elosztását, az Európai Bizottságnak nincs is irodája. Eritreában azt mondták, hogy beszereztük az anyagot, és leszállítottuk de nem tették fel a kérdést, ki dolgozik itt, milyen feltételek mellett dolgoznak, a kormánynak direkt dolgoznak, vagy valami hadügyi cégnek dolgoznak. Számos konkrét kérdést tettünk fel, és semmilyen választ nem adtak, csak azt mondták, hogy az Európai Unió alapértékének megfelelően járunk el. És további öm, 60 öm, 60 millió euróval akarják támogatni ezt a út építést. További kérdéseket felteszünk, és a kérdésekeinkre nem válaszolnak. Nem beszélnek a munkavállalók, ha ugye munkavállalók egyáltalán, és nem derítik fel a kérdést, hogy kényszer munkáról van-e szó vagy sem. Mit tesz a bizottság Eritreában, kérdezzük mi, illetve mit tesz ezen ügy kapcsán? A kettős megközelítésről érvelnek, ugyanakkor jelzem, hogy nem a kettős megközelítésre kértünk rám. A kettős megközelítés rész az, hogy van egy politikai, és van egy fejlesztési megközelítés. A biztos azt mondtam, hogy a civil szervezetekkel leülnek majd. Meg is történt ez a találkozó múlt pénteken, és mit tudott meg a főképviselő az emberi jogok érvényesüléséről Eritreában. Mit mond tehát a iroda vezetője? Azt mondja, nem volt előrelépés az emberi jogok területében, a kormány eh, nem tárgyal ezekről a kérdésekről. Nem javul a helyzet, kormány beleegyezett abba, hogy megvitatja a nemzeti szolgálat kérdését, de közben semmilyen lépést nem tett a demobilizáció érdekében, annak érdekében, hogy kényszer besorozottakat szabadon bocsássák. Az ENSZ beszámolója pedig arról szól, hogy az emberi jogi rendkívüli megbízottal nem is tárgyalnak az európai hatóságok, és nem veszik figyelembe az ENSZ alapvető ajánlásait. Semmilyen konkrét választ nem ad az európai kormány, az európai hatóságok hogyan érvényesülnek így az emberi jogok kérdemén. Ráadásul a katolikus egyház, amely kórházakat, rendelőket tartott fenn, ezeket államosították, illetve egyszerűen bezárták európai képviselők vagyunk. Kérdezem, hogy hogyan fogadhatjuk el hogy az Európai Unió hozzájárul ezen diktatúra működéséhez. Ezzel az úttal, az út képítésével egy diktátort, a diktatúrát támogatták. Olyan ez, mintha Észak-Koreának mindenfajta feltétel nélkül átutalgatnánk a pénzt. Sőt, az emberi jogok helyzete még rosszabbodott számolnak be a civil szervezetek. Például a katolikus egyház által fenntartott egészségügyi intézmények voltak az egyetlenek a területen, amelyik működtek. Önök meg egész egyszerűen az út felé felújításához pénzt adnak, ezzel csak a kormány szekerét tolják. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek lehetetlen, hogy ezt elfogadjuk. Ezért javasoltam, hogy egy missziós, egy tényfeltáró utat tartsunk. Két hipotézis érvényesülhet. Vagy nem fogadja el az eritreai kormány az Európai Parlamenti missziót, nem fogadja őket, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt elfogadjátok az európai pénzt, másrészt pedig az Európai Parlamenti Tényfeltáró Bizottságot nem, hát ez akkor már maga botrányos volna. Vagy pedig, hogyha beutazhatunk, akkor majd mi, európai parlamenti képviselők, bár a kormány ö, szervezi a látogatásokat, de akkor is oda megyünk és beszélünk a munkavállalókkal, ha ugye munkavállalók ezek. Ez lesz az első misszió, nemzetközi misszió, amely Eritreába megy. Tegyünk itt ez ügyben lépéseket. Még egyszer mondom, ez egy politikai kérdés, és ilyen módon elfogadhatatlan az európai képviselők számára. A civil szervezetek bírálják az Európai Bizottságot, és nem csodom, hiszen voltak éppen itt a kényszer munkát támogatjuk ezzel a pénzzel, az európai adófizetők pénzével. Az egyik beszámoló arról számol be, hogy a munkavállalók 30%-a kényszerbe sorozott katona. Ezt a politikát ilyen módon nem lehet folytatni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Merci, moi j'ai euh, quelques questions. Charles egy kérdésem van a bizottsághoz. Az útfelújításról van szó. Kérdezem, hogy Kína milyen szerepet játszik, hiszen voltak éppen minden építkezésben, út és más építkezésekben jelen vannak a kínaiak. Itt jelen vannak-e? Másrészt különböző felszólalókat hallgattunk meg, a vöröstengeri együttműködésről hallottunk, hallottunk a nemzetközi szervezetek működéséről, és kérdezem, hogy hol van az ENSZ munkaügyi szervezete. Hiszen az ENSZ munkaügyi szervezetem a munkavállalók jogának érvényesülését is vizsgálja mindenhol a világban. Ezen a területen, tehát volna mit mondaniuk, felléphetnének, megvizsgálhatnák ezt az útépítést. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság bevonta-e a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet a munkájába. Végezetül pedig ahhoz szólnék hozzá, amit Michel Rivezi mondott. Azt gondolom, hogy a politikai való, a probléma valóban politikai természet, természetű, különösen annak fényében, amit a civil szervezetek mondtak. Úgy gondolom, hogy minél hamarabb egy fact-finding, egy tényfeltáró missziót kell elküldenünk Eritreába, tisztáznunk kell, hogy mi a helyzettel, komoly lépéseket kell az irányba tenni, hogy a tényfeltáró utazás létrejöjjön. Végezetül pedig azt kérdezem még, elgondolkoztak-e egy B-terv létrehozásáról? Kérdezem a bizottságot mi lenne az alternatívája a jelenlegi fellépésnek? És van-e biztosítékuk, amelyet az eritreai kormánytól kaptak, illetve létezik-e valamilyen titkos diplomáciai csatorna önök és az európai és az eritreai kormány között? Számoljanak be erről, kérjük önöket. Köszönöm, Beata Kempa az ECR nevében. Pani Przewodniczący, bardzo dziękuję. Köszönöm szépen, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki felszólalt. Azt gondolom, hogy elég sokat tudok az afrikai országok helyzetéről korábbi szakmai beosztásom okán. És világosan el kell mondanom, hogy nagyon gyakran nem értek egyet a zöldekkel, de ma teljesen egyetértek azzal, amit kollégám mondott. Köszönöm ezt a beszámolót, és köszönöm Leticia Badályesznek, amit elmondott. Valóban az, ami Eritreában történik, igen aggasztó. Eritrea csak az egyik példája annak, hogy az Európai Unió hogyan ne cselekedjen, hogyan ne lépjen fel. Szoros kapcsolatban vagyok, állok a katolikus egyházzal Eritreában és más keresztény egyházak képviselőivel is, akik ezen a legnehezebb területeken dolgoznak. Azokat érik el, akik a leginkább rászorultak, nagyon sok fontos projektben vesznek részt. A katolikus egyház egészségügyi ellátást biztosít a rászorulóknak, és ezt lehetetlenítették el. Kérdezem, mi változott azáltal, hogy békét kötött Eritrea és Etiópia? Többen halnak meg betegségben ma Eritreában, mint régen bomba, bombák miatt, mert ellehetetlenítették az egészségügyi intézmények működését is. Hiányzik a közoktatás is. Tönk szétverték a közoktatási intézményeket, Ezek a katolikus intézmények rendelőként működtek, ételosztóhelyként és elemi iskolaként. Ezeket mind bezáratták. az asszonynak igaza van, menjünk el Eritreába egy tényfeltáró látogatásra, és használjuk, építsünk a katolikus egyház helyi tapasztalatára, vizsgáljuk meg, hogy mit tesz a kormány. Elnök úr, meg szeretném köszönni, hogy lefolytathatjuk ma ezt a vitát, hiszen Fontosak az utak a fejlődés számára minden országban. Így van ez. Az Európai Unió megközelítése alapvetően jó volt, hogy jó szándékú gazdasági terveket támogassunk, de Rivazi teljesen igaza van, az útépítéshez sok pénzre van szükség, és bizony itt a korrupció felütötte a fejét, főleg az olyan országokban történik ez, mint Eritrea és sok más jelenség van, amelyekről hallottunk, és amelyek aggasztók, kényszermunka, vagy az emberi jogok be nem tartása. Azért jó, hogy Eritreáról beszélünk, mert um, Jurpilainen biztos asszonyjal hamarosan találkozunk, aki az új Afrika stratégiáról fog beszélni. Nos, hogyha ezen új Afrika stratégiáról beszélünk, akkor bizony említsük meg az eritreai problémát is, mondjuk el, hogy hogyan beszéljünk az emberi jogok, hogyan értelmezzük az emberi jogokat a fejlődő országban. Ezt a biztosnak fel kell vetnünk. Ráadásul van ugye a sáska járás, a sáska invázió, amely fenyegeti erejtirát, és ez nem a kormányt hozza majd nehéz helyzetbe, akik például a nemzetközi alapokból élősködnek, hanem az egyszerű eritreaiak fogják ezt megszenvedni, a sáskajárást, erre is gondoljunk, erről se feledkezzünk meg. Ahogyan Leticia Badasszony joggal mondta, meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik Eritreában, rabszolgákat dolgoztatnak. Ez valóban egy rabszolga munka, amelynek tanúi vagyunk, és ez kihat Európára is. Ezen felül persze az embercsempészek is jelen vannak. Ne stratégiákról beszéljünk, hanem menjünk oda és győződjünk meg a helyzetről. Meg szeretném köszönni mindazt, amit Rivasi asszony mondott. Menjünk el oda, csak így tudjuk átlátni a helyzetet. Köszönjük szépen. Köszönöm. Azt szerettem volna mondani, hogy szerintem itt félreértés van majd rákérdezek a bizottságnál, de szerintem itt a vita nem arról szól, hogy az útépítő projekt hosszú távon jó dolog-e vagy sem. A mi problémánk az, hogy a minimális standardeket nem tartják be ebben a projektben, amelyhez mi is hozzájárulunk. Szerintem nem nagy tudomány átlátni, hogy itt nem tartják be ezeket a normákat. Az azért hangzott el, hogy a munkálatokat ott nem finanszírozzák, de vajon a rabszolgatartás kontextusában ez elfogadható érve, hiszen itt pontosan arról van szó, hogy a munkásokat nem, figyetik, nem fizetik meg. Itt nincs finanszírozásról szól, szerintem ez nem elfogadható ér, lehet, hogy önöknek az, nem tudom. És aztán elolvastam a European Trust Fund for Africa dokumentumát, amelyben az áll, hogy ez a fellépés kapcsolódik az SDG-khez, az 1-es, a 2-es és a 9-es SDG-hez. A 8-as a megfelelő munkakörülményekre vonatkozik. Hát érdekelne, hogy a projekt mely része korrespondál ezzel az SDG-vel? Hol van itt összefüggés a megfelelő munkakörülmények megteremtésével? A dokumentumokban szerepelnek a levont tanulságok, és itt azt olvashatjuk, hogy a munkavállalók nem képzettek, és hogy oda kell figyelni a rossz minőségre, az építkezés rossz minőségére. De a munkára kényszerítettekről itt egy szó sem esik. Nem kellett volna itt az emberi jogokat is megemlíteni? Önök azt mondják, hogy ott bonyolult a helyzet, igen, minden bizonyal bonyolult, de akkor miért nem térnek ki a bonyolult helyzet minden egyes vetületére? Miért csak egy-egy kis részét ragadják ki? Köszönöm szépen, Norbert Neuser, SND. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elmondottakat, a beszámolókat. És külön Köszönöm a Human Rights Watchnak, hogy ilyen világosan fogalmazott az emberi jogok témájában. Az Európai Unió dilemmában van. Körülbelül 30 éve diktatúra van Eritreában, elnyomás, brutális elnyomás van. Különböző eszközökkel megpróbáltuk egy picit elviselhetőbbé tenni a helyzetet az ott élők számára. Emlékszem, hogy az AKC keretein belül tíz éve próbálkozunk már azzal, hogy a fogva tartott svéd újságírót szabadon bocsássák. Időközben szabadon bocsátották őt, de úgy gondolom, hogy ezek nem jelentős lépések az emberi helyzet, emberi jogi helyzet javítása szempontjából. Emlékszem arra is, hogy az Európai Bizottság két évvel ezelőtt a parlament részvételen nélkül együttműködött az eritreai kormányjal a megújuló energiák rendelkezésre bocsátása témában. Bizonyos projekteket hajtottak végre, és a bizottság azt mondta, hogy hát a megújuló energia az emberek javát szolgálja. Nem, ez elsősorban a kormány presztés projektje volt. Hasonlóképpen látom az útépítési projekt ügyét is. Az útépítés esetében azért bonyolultabb a helyzet, mert Etiópiának szomszédos országként érdeke fűződik ahhoz, hogy a tengerhez való hozzáférés biztosított legyen. Másrésztről ez egy hivatalos fellépés a kormány részvételével, és világos különbséget kell tennünk a kormányzati részvétel és az NGO-knak és civil társadalomnak folyósított támogatás között, bármilyen gyenge is legyen ez a civil társadalom. Más szóval mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kormányra nyomást gyakoroljunk. Hogyha segítségnyújtásra kerül sor, világos feltételeket kell fűzni hozzá, világosan ki kell mondani, hogy az emberi jogokat be kell tartani. És akkor a kormány részéről is világos jelzést követelünk, úgy, ahogy például Etiópia is tette. Szerintem a szakbizottságunknak mindenképpen el kellene látogatnia Eritreába. Két évvel ezelőtt felmerült az ötlet, akkor az volt a válasz, hogy hát fogjuk vissza magunkat, nehogy a kormány szolgáljuk csak a látogatásunkkal, de szerintem megérett az idő arra, hogy helyben is szétnézzünk. Tudom, hogy az AFET utazást tervez Etiópiába és Eritreába. Talán ez lehetőséget nyújthatna arra, hogy a kormánynál még egyszer felhívjuk a figyelmet az emberi jogok fontosságára. És aztán az LKC keretében a kotonói megállapodás 8-as cikke nagyon sok lehetőséget biztosít, különösen ami a választásokat, a demokráciát, az emberi jogokat illeti. Ezt az eszközt is ki kell használnunk parlamentként. Zárásképpen talán még annyit mondanék, nem szabad együttműködni egy olyan kormányjal, amely az általunk megfogalmazott feltételeknek a humanitárius segítségnyújtás terén nem tesz eleget. Nyilván a humanitárius segítségnyújtáshoz támogatást kell nyújtanunk, hogyha például most a sáska, sáskák miatt ez szükségessé válna. Köszönöm. Akkor egy utolsó kérdést tennék felé magam is, a Deveszak bizottság elnökeként, de svédként is. Nagyon odafigyelek Eritreára, és tudom, hogy milyen bonyolult a politikai helyzet az országban. Lényegében ugyanazt a kérdést fogalmaznám meg, amelyet Rivezi és Görenc kollégák fogalmaztak meg. Ez erre a kettős megközelítésre vonatkozik. A kérdésem tulajdonképpen a következő. Úgy gondolják, hogy működik ez a megközelítés, vagy nem? van valamiféle határidő, vagy van valamilyen B-terv, ahogy Görenc úr fogalmazott. Lehet, hogy erről most itt nyíltan nem beszélhetnek, ez is rendben van, de hát azért talán érthető, hogy a szakbizottság szempontjából nem mehet így tovább a dolog, valamilyen értékelésre legalább számot tartanánk, hogy működik-e az eddigi megközelítése, vagy sem. Azt hiszem, mindenkinek tudok egy néhány percet biztosítani, hogy zárják le a maguk részéről a témát, de azt hiszem, ezt követően vissza kell térnünk az előző témára. Sandra Kámernek adok most szót a Defkótól. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megköszönhetem önöknek ezt az eszmecserét. Nagyon hasznosnak tartom, hogy beszélünk ezekről a rendkívül bonyolult kérdésekről. Január 21-én és február 27-én és szerepel a Deveszak Bizottság napi rendjén ez a kérdés. Mi a magunk részéről igyekszünk önöket tájékoztatni, folyamatosan egyeztetünk ezekről a témákról, és ezt nagyon jónak tartom. Az emberi jogok az összes EU-s fellépés egyik fontos sarokkövét képezik. Ez teljesen egyértelmű. Néhány Nagyon érdekes, nagyon jó megjegyzés hangzott el, néhányra reagálnék ezek közül. Mit tesz Kína? Kína jelen van, néhány kisebb léptékű útépítési projektben vesznek részt a kínaiak, illetve leginkább a bányászati fellépés érdekli őket, a bányászatban vesznek részt. Az ILO-ról is ejtenék néhány szót. Az ILO-val természetesen egyeztetünk, és az ILO és az eritreai kormány is tavaly óta aktívan eszmét cserélnek a munkavállalói jogokról és munka, munkakörülményekről. Eritrea tavaly aláírta a gyermekmunkára vonatkozó ILO konvenciót, ez júniusban fog hatályba lépni. Az ILO emellett februárra egy újabb látogatást tervez Eritreába. Ami a látogatást illeti, nagyon szívesen elősegítjük ennek megszervezését, hogyha önök, elnök úr úgy döntenek, hogy oda látogatnak. Alternatívák, B-terv, igen. Egyeztetünk erről a kormányával, és ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, világosá tettük, hogy az eddigi fellépés nem folytatódhat, változásra van szükség, ezt világosá tettük vannak alternatívák, és azt hiszem, ezekről szót ejthetünk akkor, amikor már egy újabb szakaszba léptünk át, amikor már kidolgozottabbak a tervek erre vonatkozólag. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Akkor azt hiszem megadnám a szót Rainer Fanfeldnek is. Az igazgató úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen az eszmecserén, ezen a mai vitán. Nagyon fontos dolgok hangzottak el. Több minden is felmerült. Az egyik ilyen kérdés a korrupció. Azt hiszem, a UNOPS szempontjából nagyon fontos, hogy a pénzek megfelelő védelmet élvezzenek, főként az EU-s adófizetői pénzekre gondolok. Nagyon fontos hozzájárulást tesz az Európai Unió a UNOPS-on keresztül, és ennek így is kell maradnia. Egy további fontos kérdés, hogy az ENSZ összességében aktívan részt, ve, részt vesz az eritreai fellépésben, és az EU-hoz hasonlóan politikai párbeszédet segít elő a változás, a pozitív változás érdekében, és aktívan jelen van és fellép. Két hét múlva április 9-én, 10-én lesz Nairobi-ban egy konferencia, ahol a politikai ügyekkel foglalkozó osztály, a munkaügyekkel foglalkozó ügynökség és minden Eritreában fizikailag jelenlévő szervezet jelen lesz, és megpróbálják közösen meghatározni a következő szakaszát az eritreai fellépésnek. Három hónappal ezelőtt Amina Mohamed, az ENSZ főtitkár helyettes ellátogatott Eritreába, tárgyalt a kormányjal, és folyamatos ENSZ fellépést próbál elérni, a kormányt arra ösztönözve, hogy a reform folyamatot felgyorsítsa. Sajnos egyelőre nem volt, nem nevezhető túl eredményesnek a szerepvállalás, de UNOPS technikai mandátumán túl, amely ugye egy projektmenedzsmenttel foglalkozó szervezet, az ENSZ sokat tesz azért a fejlesztés politikai partnereivel együtt, hogy pozitívan befolyásolja az eritrai helyzetet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, igazgató úr. Leticia Boldernek adnám most meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak néhány dologra térnék ki. Ahogyan elhangzott, nem elfogadható az, hogy a helyzet változatlan maradjon. Nagyon fontos lenne, hogy a bizottság hamarosan visszatérjen a parlamenthez, és jelezze, hogy milyen konkrét változásokra kerülhet sor. Benchmarkok, lehet, hogy eritreai kontextusban ez nem egy megfelelő szó, vagy indikátorok, mérőszámok, milyen konkrét területen szeretne az Európai Bizottság előrelépni. És ahogyan már korábban is elmondtam, fontos, hogy bizonyítékát lássuk annak, hogy a kormány az úgynevezett nemzeti szolgálaton túl is, illetve annak keretein kívül is munkahelyeket teremt. Valamiféle kis bizonyítékát látnunk kellene, hogy ez folyamatban van, és konkrét lépésekre is szükség lenne a politikai területre és a civil társadalomra vonatkozóan. Jó lenne, hogyha a parlament közvetlenül egy- egyeztetne az ILO-val. Nyilvánvalóan az ILO részéről világos, hogy megsértették Eritreában a kényszermunkára vonatkozó két egyezményt, és azt hiszem jelenleg az egyeztetések nem ebben a témában zajlanak. Jó lenne, hogyha a parlament tisztán látná ebben a kérdésben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor megadnom Lotária Senkének a, szót. Tessék. membre du Parlement européen estimé Rivasi. Euh, seulement une remarque. Csak egy észrevételem van az emberi jogi dialógust illetően, mondom Rivasi asszonynak. Ez nem egy párbeszéd, ez csupán egy találkozó. Gilmore úr pozitív panál hozzá a kérdéshez, és az az érdeke, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Ez így van, teljesen igaza van. A rezsim nem szünteti meg a nemzeti szolgálat rendszerét. És ezt tudjuk. De, és ezt nem is fogadhatjuk el, de mégiscsak ez egy párbeszéd, amely zajlik, információkat cserélünk az emberi jogi megbízott nem elégedett, fel akarja gyorsítani a folyamatokat, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy mindez időbe telik. Időbe telik, hogy létrejöjjön a szükséges bizalom. De mégiscsak az a benyomás alakult ki, hogy pozitív a hozzáállása is, folytatni akarja ezt a párbeszédet. De hát persze mi is egyetértünk önökkel. Ugyanez igaz a politikai párbeszédre is. Nem várhatunk arra, hogy azonnali eredményekre jussunk, de üzeneteket, világos üzenetet adunk át, mégpedig, hogy az alkotmányt érvényesíteni kell. Önnek teljesen igaza van, mondom, Human Rights Watch képviselőinek van alkotmány, de nem alkalmazzák az alkotmányt. A parlament pedig alvó állapotban van, nem működik. Mégis ezek azok a kis üzenetek, amelyeket átadhatunk, és talán erre választ kaphatunk. Én személyesen, akik a bizottság, aki a bizottságos kollégákkal is együttműködünk, annak érdekében, hogy javítsuk az eritreiak helyzetét, hát én is egyetértek az hogy nem támogathatjuk a diktatúrát. minnyájunknak az a célja, hogy javítsuk kislépésekben a szocioökonomiai helyzetet. Nem szabad, hogy visszariadjunk visszaesések vannak, tíz éve történt, indult útjára a változás, de nem látjuk még a nagy változásokat, de hát nagyon fontos, hogy a rezsim legretrogád elemeit ne támogassuk, hiszen a rezsim sem egynemű. És persze minden jót kívánok azoknak a tényfeltáró látogatáshoz, ez nagyon fontos volna, és köszönöm szépen, azt, hogy ilyen nyitott szellemben készen állnak arra, hogy elutazzanak Eritreába. Nagyszerű, köszönjük mindenkinek a mai hozzászólást, a mai együttműködést. Megígérhetem, hogy a bizottságunk folyamatosan nyomon követi majd a fejleményeket Eritreában, és nyilván meg fogjuk vitatni az Európai Bizottság tervezett fellépését is ebben az ügyben. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Köszönöm.

Okay, can everybody please take a seat? Kérem mindenki foglaljon helyet. Okay, then we go on, and we go on. Jó, akkor most folytatjuk. 9-es napi rendi pont következik. Jelenleg és jövőbeli lehetőségek és kihívások az uniós fejlesztési együttműködés területén, valamint a soron következő EU-Afrika stratégia. Eszmecserét folytatunk Jutta Urpilainen nemzetközi partnerségeket felelős biztossal. Egy kicsit késésben vagyunk, úgyhogy a bevezetőmet éppen ezért most rövidebbre fognám. Nyilvánvalóan mindenkit leginkább a biztos asszony érdekel, és a képviselőknek lehetőséget akarok adni arra is, hogy kérdezhessenek. Néhány dolgot azért mégis elmondanék. Hangsúlyozni szeretném, hogy az EU-Afrika stratégia lehetőséged biztosít arra, hogy túllépjünk a szép szavakon, és ezt a partnerséget a gyakorlatban is megvalósítsuk. Saját kezdeményezésű jelentést készítünk itt a Deve bizottságban mi leszünk az illetékes szakbizottság, de persze az AFET-tel és az Intával is együtt fogunk működni ebben. Ami a fenntartható fejlesztési célok elérését, az SDG-k elérését illeti, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd a biztos asszonyt. Szeretnénk több információt kapni a koordinált cselekvési tervekről a 17 SDG-hez kapcsolódóan. Hogyan kívánják ezeket végrehajtani? Ami az MFF-et illeti a többéves pénzügyi keretet, ez nyilvánvalóan egy nagyon érdekes és aktuális téma. Csütörtökön ugye tárgyalni fog erről a tanács. Örülünk annak, hogy az IDF bekerült a legutóbbi javaslatba, természetesen az NDC, az NDIC is nagyon fontos számunkra. Nagyon aggódunk az esetleges költségvetési csökkentések miatt, és hát nyilván jó lenne valamiféle vészhelyzeti terv is, mert hát lehet, hogy még 2021-ig is elhúzódnak a tárgyalások, de hát mindannyian abban reménykedünk, hogy mielőbb kedvező eredmény születik csütörtökön. Talán, de lehet, hogy csütörtökön még nem jutunk el idáig. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a parlament milyen fontos szerepet játszik. Ma délelőtt sikerült az előprogramozással kapcsolatosan jó eszmecseréket tartanunk, szerintem a parlamentnek itt is fontos szerep jut, valamint a külső pénzügyi eszközök kapcsán is fontos a parlament szerepe. Szeretném végül megemlíteni a kotonú utáni folyamatot is. Ön azt mondta, hogy márciusig lezárulhatnak a tárgyalások, ez ígéretesnek tűnik de nagyon érdekel bennünket az is, hogy esetleg tudja-e biztosítani a maga részéről azt, hogy a parlamenti dimenzió a következő megállapodásban kiemeltebb szerepet kapjon. Szeretnénk megerősíteni az ACP köz, parlamenti közgyűlést. Azonnal meg is adnám most akkor a biztos asszonynak a szót, hogy első ízben szólhasson ehhez a szakbizottsághoz, mert hát legutóbb a meghallgatása alkalmával találkozhattunk önnel. Remélem, hogy ez most egy kicsit kevésbé stresszes lesz az ön számára, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Igen, néhány hónappal ezelőtt itt ültem az Európai Parlamentben, önök előtt, a támogatásokat kérve, biztos jelöltként a nemzetközi partnerségek témakörében, és nagyon hálás vagyok a belém vetett bizalmukért, most pedig már biztosként jöttem el önökhöz, hogy megbeszéljük, hogyan tudjuk a legjobban érvényesíteni nemzetközi partnerségeinket a fenntartható fejlesztés érdekében. egész mandátumom során emlékezni fogok erre a különleges napra, ugyanis ez egy nagyon különleges kapcsolat és együttműködés kezdetét jelezte. És eszem előtt tartva szeretném önöknek felvázolni prioritásaimat az elkövetkező hónapokra vonatkozóan. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy lelkesedtek és elkötelezettség kötelezettségvállalásokról tettek tanúbizonyságot múlt héten Strasbourgban a plenáris vita során. Kétség nem fér hozzá, hogy Afrikával való partnerségünk kiemelt prioritást jelent, és elmondanám, hogy ha a partnerségünk dinamikáját akarjuk megváltoztatni Afrikával, akkor azzal kell kezdenünk, hogy meghallgassuk Afrikát, ahogyan von der Leyen biztos asszonynal tettük decemberi utunk során. Ugyanis nem erőltethetünk rá Afrikára egy bizonyos kapcsolatot, hanem együtt kell azt felépítenünk, lépésről lépésre, tégláról téglára. Az ifjúság kontinensét tapasztaltuk meg, amely tele van potenciállal, amely vonzó a globális szereplők számára. Az is egyértelmű, hogy olyan partnerünk van Afrikában, amely pozitívabb szerepvállalást érdemel részünkről. Már megnyitottuk az utat két bátor kezdeményezés előtt, az Afrika-Európa Szövetség a fenntartható befektetésekért és munkahelyteremtésért, illetve a fenntartható befektetések együttműködése, sikerült megállapodásra jutnunk ezekkel kapcsolatban, és most szeretnénk tovább haladni. Eljött az ideje egy új fejezetnek a kapcsolatainkban, és ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon örülök annak, hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy új átfogó stratégiára van szükségünk Afrikáért és Afrikával. Az abicsani prioritások, amelyeket 2017-ben határoztunk meg, mind a mai napig érvényesek. A megközelítésünk nem az, hogy irányt változtassunk, hanem hogy fokozzuk a tevékenységünket jobb eredmények érdekében, illetve levonjuk a tanulságokat és használjuk a hatékony eszközeinket. Ezen ambiciózus stratégiával kapcsolatban már zajlik a munka, politikai és szakmai szinten egyaránt ezzel a parlamenttel is eszmét cseréltem többször, illetve Borel főképviselő úrral is találkoztam a tagállami fejlesztési miniszterekkel egy informális eszmecserére, illetve tegnap a külügyi tanácsban is részt vettem az EU-Afrika kapcsolatokról szóló vitán. Ha megnézzük afrikai partnereinket, egy Európai Unió, Afrika közötti találkozót fogunk tartani jövő hét csütörtökön Etiópiában, és egy miniszteri ülést pedig május elején. Mindkét esemény kiemelt lehetőséget biztosít számunkra, hogy párbeszédet folytassunk ottani kollégáinkkal. Konzultálni fogok továbbá civil társadalommal és ezen a héten csütörtökön. Nem vesztegethetjük az időnket. Az új stratégia az új stratégiát már március 4-én el fogjuk fogadni a biztosok kollégiumában, tehát az elkövetkező két hétben megtárgyaljuk ezt a stratégiát, majd pedig elfogadjuk azt a biztosok kollégiumában. Nagyon fontos számomra, hogy meghallgassam az önök véleményét, ezért önökre tekintek annak érdekében, hogy a szokásos módon értékes hozzájárulásokat meghallgassam intézményi egységre van szükségünk a stratégia kidolgozásától a gyakorlati megvalósításig. Természetesen nem a nulláról indulunk, ugyanis szilárd alapokra építünk. Először is a fenntartható fejlesztési célokat kell elérnünk, a szegénység felszámolását. Ezek a szempontok összes intézkedésünk középpontjában állnak, ugyanis a szegénység minden jelenlegi fenyegetettségünk középpontjában áll konfliktus, terrorizmus, éhínség, környezetvédelmi veszélyek egyaránt ide tartoznak. A következő szempont a multilateralizmus, igen ambiciózus koalíciót hoztunk létre AKC partnereinkkel, hogy a klíma megállapodást végrehajtsuk, ennek nagyon jó példája, és biztos vagyok abban, hogy az AKC az, és EU szövetség nagyon jól fog működni. Együtt erősebbek vagyunk. Párizs jól mutatta, hogy a koton utáni együttműködésünk valódi változást hozhat ambiciózus új megállapodásunkkal biztos vagyok benne, hogy modernebb, stratégiai jellegű és befolyásosabb AKCO partnerséget tudunk megvalósítani. Ahogyan az elnök úr említette, én vagyok az EU főtárgyalója, és Afrikai Uniós kollégámmal, Düzé úrral akivel múlt pénteken találkoztam a miniszteri ülés során, megállapodtam, hogy arra kell törekednünk, hogy a kotonut követő tárgyalásokat április végéig le kell bonyolítanunk, szakmai szinten, technikai szinten márciusba igyekszünk lebonyolítani ezeket, majd pedig a politikai tárgyalásokat április végéig. Tisztában vagyok azzal, hogy önök mennyire aggódnak a parlamenti dimenzió miatt, Szeretném pontosítani, hogy korábbi parlamenti képviselőként, hogy a demokratikus felelősségvállalás nagyon fontos téma számomra, közel áll a szívemhez, ugyanakkor mindig törekednünk kell ennek fejlesztésére, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd eredményre jutnunk. Tisztelt képviselők! Politikai prioritásainkat politikai prioritásainknak kontinenseken kell túlmutatniuk, ugyanis az éghajlatváltozás, a környezetvédelem a külső tevékenységünk középpontjában áll. Az európai zöld megállapodás óriási lehetőséget biztosít számunkra, hogy gazdaságunkat, társadalmunkat átalakítsuk partnereinkkel való együttműködésben, a bolygó szempontjából fenntartható módon. Egy eszköztárat állítunk össze ahhoz, hogy ebből a lehetőségből valóság legyen. Ezek személyre szabott zöld megállapodásokat, szövetségeket tartalmaznak, ahogyan igyekszünk a fenntarthatóbb fejlesztési utakat megtalálni. Az új EU biodiverzitási stratégia közeleg. Ennek keretében egy olyan afrikai kezdeményezést fogunk indítani, amely Afrika biodiverzitás veszteségével foglalkozik, illetve a zöld ágazatokban munkalehetőséget biztosít a helyi lakosság számára. A finanszírozás keretében kihasználjuk például a fenntartható fejlesztési alapot, illetve a nemzetközi együttműködési eszközt is, az NDIC-t, a Szomszédsági Fejlesztés és Nemzetközi Együttműködési Eszközt. Ezen feladatokkal kapcsolatban a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások végére van szükség lezárulására, hogy az NDICI eh, elkezdhessen működni. Meg vagyok győződve arról egyébként, hogy az MFF-el kapcsolatos megállap, időben történő megállapodás elérésé az európai polgárok és a partnerek is üdvözölni fogják. Legyen az Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában, Karib-térségben vagy a Csendes-óceáni térségben. Február 20-án lesz egy következő trilógus, ami nagyon fontos lépés jelent ezen eredményhez. Tisztelt képviselők, biztosként személyes prioritásaim is vannak, amelyeket saját tapasztalataim vezérelnek, ugyanis én az emberi kapacitásban és a demokráciában hiszek, és abban, hogy nagyon sokat tudunk elérni, hogyha kollektívaként törekszünk a közjóra. Ha szerepet biztosítunk mindenki számára ahhoz, hogy fenntartható, prosperáló jövőt alakítsunk, ez azt jelenti, hogy a nőket és a fiatalokat középpontba kell állítani bátorítani kell a nőket arra, hogy politikai vezetőként és gazdasági szolgáltatóként is tevékenykedhessenek. 25 évvel azután, hogy elfogadták a pekingi nyilatkozatot, a bizottság egy átfogó Európai Uniós stratégiát kíván létrehozni. Az EU stratégiájának keretében jó magam, és a többi biztossal, illetve a főképviselő alelnökkel egy Európai Uniós gender cselekvési tervet fogunk kidolgozni, ami a külső fellépésünkben is nagyobb szerepet biztosít a nőknek. A fiataloknak vannak törekvéseik, és innovatív megközelítéseket hozhatnak a folyamatba. Be kell vonni őket a jövő építésébe, de a jelenben is részvételt kell biztosítani számokra. Biztosítható önöket a felől, hogy arra törekszem, hogy a fiataloknak egyre növekvő szerepet jussunk, a, juttassunk a döntéshozatali folyamatban természetesen megfelelő platformot kell ehhez biztosítanunk, és vizsgálom jelenleg annak lehetőségeit, hogy ezt hogyan hozzuk létre, illetve hogy milyen eszközökkel tudunk például a minőségi oktatás irányába elmozdulni. Afrika asszonyai, fiataljai a legfontosabb eszközei ennek a kontinensnek, ezért a nők és a gender kérdés központi szerepet fog játszani majd a tevékenységemben. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, nagy élvezettel várom ezt a mai vitát. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm ezt a bevezetést. A koordinátoroknak fogom először megadni a szót a politikai frakciók nevében, majd a képviselők következnek, Hogyha nem bánja, biztos hogy akkor legyen úgy, hogy négy kérdés, és utána jöhetnek a válaszok, hogy kicsit interaktívabb legyen. Először is Hölvényi Györgynek adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, nagy örömmel látom önt itt. Sajnálatos módon nem tudtam jelen lenni múlt héten, de nagyon részletesen tájékoztattak az ön múlt heti felszólalásáról. Nem egyszerű minden héten valami újat mondani a képviselőknek, ezért egy témát szeretnék most hangsúlyozni, mégpedig ez az oktatás témája. Az ön meghallgatása során rámutatott a minőségi oktatáshoz való hozzáférés fontosságára. Azt hiszem, hogy teljesen egyetértünk ezzel, és támogatjuk azt. Hogyha azt akarjuk, hogy a fejlődő országokban a fiatalokat támogassuk, azt az oktatással kell kezdeni, szerintem konszenzus van ezzel kapcsolatban. Meglepődtem azonban, hogy ön nem említette az oktatást. Persze közvetett módon igen, hogy fiatalokról beszélt, az emberi kapacitásról, stb. De a konkrét kérdésem az, hogy a bizottságnak mi az álláspontja ezzel a témával kapcsolatban, és még konkrétabban milyen lépéseket tesz a bizottság azért, hogy javítsa az oktatáshoz való hozzáférést, különösen Afrikában. Tudják-e fejleszteni például az oktatás színvonalát? Nagyon konkrét, semmi elvont kérdés, de azt gondolom, hogy erre szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm Udo Bullman, SND Üdvözlöm Önt, biztos asszony, itt ebben a szakbizottságban. Azt hiszem mindannyiunk nevében, de különösen a szociáldemokraták részéről nagyra értékeljük az Ön személyes elköteleződését ezzel a témával kapcsolatban, illetve az ön feladatával kapcsolatban egyetértünk az ön prioritásaival, ugye fenntartható fejlesztési célok, oktatás, alapoktatás, tehát, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy tíz évig iskolába járjanak, akkor ott a helyszínen tudunk társadalmat építeni. De egy kicsit hadd legyek kritikus is azzal kapcsolatban, hogy ezekben a napokban hogyan foglalkozunk ezzel az agendával. Nem önről beszélek konkrétan, hanem a csütörtöki tanácsülésről, hogyha megnézzük az Európai Tanács javaslatát az MFF-fel kapcsolatban, a költségvetési fejezetekkel kapcsolatban. Ma délelőtt egy nagyon-nagyon okos képviselőjét hallgattuk meg egy brüsszeli kutatóintézetnek, akik fejlesztéssel foglalkoznak, nagyon felkészült volt, és ő is azt mondta, hogy eh, de rendben, itt két elem van, két döntő elem van a stratégiában. Az egyik a fenntartható fejlesztési célok, ez az iránytünk, a másik pedig a mi a saját érdekünk, ugyanis az Európai Unió úgy döntött, hogy egy sokkal inkább érdekvezérelt diszkusziót folytat a fejlesztés tekintetében. Azt gondolom, hogy itt attól függ, hogy mit határozunk meg érdekként. Ha rövid távú megközelítést alkalmazunk, akkor a nemzeti érdekeket helyezzük előtérbe, ez pedig alássa a teljesítési kapacitásunkat, ugyanis mi elkötelezettek vagyunk, és határozottan gondoljuk, hogy csak az afrikai népek felkészítésével, önrendelkezésének biztosításával tudjuk biztosítani számunkra, hogy ők legyenek a legjobb partnereink a fenntartható fejlesztési célok elérésében, és hogy a migrációval, a biztonsággal kapcsolatos problémáinkat közösen oldjuk meg, nem új falak építésével. És bármit ilyen döntés hoznak, de arra törekszünk, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban megszülessen a döntés. Oui, merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm a biztos asszonyt körünkben. Először jár itt. Biztos sok találkozó folytatja ezt majd. Első ez a találkozó, éppen ezért szeretnénk tisztázni, ki miért fog felelni a jövőben. Az Afrika stratégia tekintetében az Európai Uniónak arra van szükség, hogy láthatóvá váljon a fellépése. Éppen ezért kijelenthetjük azt, hogy öne lesz-e majd ar, ön lesz az európai fellépés arca Afrika irányában. Ki a fő személyiség, aki képviseli az európai politikákat? Az előző bizottságban nem volt teljesen világos, hogy ki felel ezért a külügyi szolgálat, vagy a bizottság, a bizottság mely osztályai, Fontos persze, hogy partneri kapcsolatban dolgozzanak, de láthatóvá kell egy emberrel tenni a fellépésünket. Van egy kérdésem. Mi történne, hogyha koronavírus felütné fejét Afrikában? Hogyan látja? Kellőképpen ellenálló-e az egészségügyi rendszer, hogy felvegye a harcot ezzel a vírussal? Azért mondom, ezt kérdezem ezt, mert az ebola 11 pár éva ütötte fel a fejét, és egy-két olyan országban terjedt nagyon el, ahol az egészségügyi ellátás, a kórházi ellátás nagyon alulfejlett volt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon aktuális kérdés, és nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Harmadsorban pedig egyszerű felvetéseim vannak egy komplikált helyzettel kapcsolatban az Afrika stratégia fontos, hogy kellőképpen specifikus legyen minden területen, főleg a gazdaság területén. Afrika nem mindig úgy működik, ahogy ezt elképez, elképzeljük. Hatalmas problémákat nagyon gyorsan oldottak meg, például a pénzügyi szolgáltatások területén. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk az afrikai partnerekre, és lássuk, hogy milyen kapacitásaikkal rendelkeznek, ahogy egy előttem felszólaló mondtam. Ezen felül az IMF kihangsúlyozza, hogy a strukturális változás, az IMF tanácsai alapján a 90-es években végrehajtott strukturális változások katasztrófát okoztak. Képesek vagyunk tehát arra, hogy lássuk, hogy milyen, fellép, milyen következményekkel járnak a fellépéseink, képesek vagyunk-e autonóm módon elemezni a helyzetet, eh, megakadályozva így, hogy eh, a Világbank eh, vagy az IMF helyzetértékelését osszuk mi is, anélkül, hogy lássuk a helyzetet. Harmadsorban pedig a kondicionalitásra kérdezek rá. A bizottság több kérdést vizsgál, például a felelős közigazgatás működését, és nagyon fontos, hogy itt a parlament véleményére figyeljenek, a kondicionalitás szerepét pedig tiszteletben tartsák. Ráadásul a kiskorúk házasságáról, hogy a jója problémát is felvessek, sem feledkezhetünk meg. Gyakran megszólaltunk ebben a kérdésben. Kérdezem, hogy nem volna itt az ideje most már végre annak, hogy a következő programban Afrika irányában egy teljesen világos kondicionalitást dolgozzunk ki ezen kérdésekben. Fontos partnerünk Afrika, de fontos, hogy elfogadják az elveinket és értékeinket. Köszönöm. Köszönöm Bernard Simnok az ID nevében. Ja, <clears throat> erstmal möchte ich äh, sagen, es hat mir gut gefallen. Először is azt szeretném mondani, hogy tetszett nekem, ahogyan a pályája elejéről beszélt, illetve a projektek pályájának elejére tekintett vissza, és azt gondolom, hogy ön jó munkát fog végezni összevetve kollégáikkal, hogyha így fogalmazhatok. Ez volt a pozitív észrevétel, de persze a kritikai szellememet sem akarom megzabolázni. Az előttem felszólaló már elmondta, hogy kulturális különbségek mutatkoznak az afrikai országokkal összevetve. Ezen kulturális különbségeket módosítani akarjuk úgy, hogy értékeinket eh, átadjuk nekik. De azt gondolom, hogy eh, itt visszafogottnak kell lennünk. Afrika saját útján jár, mi európaiak a saját utunkon járnak. Ezért a fejlesztési eh, segélyezés rendszerét a külpolitika alá kell sorolni. Ez a külpolitika eszköztárának egyike sok pénzről van itt szó, és egy-két jó pénz instrumentumot jelentettek be az elmúlt napokban. Ezeket üdvözlöm, amelyek főleg a magángazdaságot vonnák be. De amit nagyon kétkedően nézek, az az, hogy aminek tekintetében kéteim vannak, az, az az, hogy középtávon bármit elérhetünk-e, hiszen Afrikában minden kísérlet csődre van ítélve. Ugye most az itt a dilemma, hogy azt nem akarunk semmit se előírni az afrikaiaknak, hogy mit tegyenek, másrészt pedig mégis megoldásokat kell keresni. Ugandában vannak már erre vonatkozó kísérletek. Legyünk realisták. Minden évben újabb 40 millió munkahelyet kellene létrehozni annak érdekében, hogy stabil legyen a helyzet. Hát ez nem fog sikerülni, ez a teljes német munkaőrőpiac léptéke. Szóval ezt a gondolatot nem is fontolták meg, nem is tematizálják. De az sem lehet megoldás, hogy a nyugati értékeket rákényszerítjük az afrikaiakra, maguknak kell rájönniük ezekre az értékekre, rátalálniuk ezekre az értékekre. Hogyan tudjuk tehát ezeket a problémákat megoldani, anélkül, hogy pedellusként kioktató habitussal lépnénk fel? Köszönöm. Köszönöm. Megadom a biztosnak a szót, hogy válaszolja meg a kérdések első körét, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a képviselőknek a kérdéseiket. Köszönöm, amit mondtak. Oktatás. Hát az előadásomban beszéltem az oktatásról, használtam ezt a szót, szerepelt ez a szó az előadásomban tanár voltam előző életemben, éppen ezért az oktatás fontosságát nem tudom alábecsülni. Ahogyan elmondtam, úgy gondolom, hogy a fiatalokat kell tőkeként kell tekintenünk, és többet kell rájuk fordítanunk. Az egyik ráfordítási forma maga az oktatás. Javítanunk kell az oktatáshoz való hozzáférést, de teljesen egyetértek önnel, Hölvényi képviselő úr, hogy az oktatás minőségéről sem feledkezhetünk meg, és ez a probléma sok afrikai országban, mégpedig az, hogy az oktatás minősége nem eléggé magas. Hogyan lehet ezt javítani? A tanárképzéssel, hogyha többet fordítunk a harmadik államokban a tanárképzésre, akkor ezzel kisugárzó hatást érhetünk el és javíthatjuk az oktatás minőségét általánosságban. Vannak már elképzeléseim például, hogy az UNESCO-val egy kezdeményezést indítsunk útjára az tanárképzés előbrevitele érdekében. Jelenleg még az új projektekről nem számolhatok be, hiszen a pénzügyi keretről zajlik a tárgyalás meg kell érteniük, először ugye a keretszámokban kell megegyezniük a döntéshozóknak, ahhoz, hogy utána aztán azt lebonthassuk alsó programokra. Volt pénzügyminiszterként azt mondhatom, előbb meg kell keresnünk a pénzt, mielőtt elköltjük azt. Tehát az MFF vitájának le kell zárulnia, mielőtt a programozási eszmecsere elkezdődhet. Ekkor határozhatjuk meg majd a prioritásainkat, tisztázhatjuk, hogy mely területre fektessünk be, de persze koherensnek kell lennünk, és úgy gondolom, hogy a programozási prioritásoknak a bizottság politikai célkitűzéseinek kell megfelelni. Ezek a Green Deal, a digitalizáció, a Jobs and Growth munkahelyek és növekedés fő célja, és nekem vannak személyes prioritásaim, a nők és a fiatalok. Szóval az oktatás egy nagyon fontos eszköz annak érdekében, hogy többet eh, fektessünk be a fiatalokba. Azután Bullman képviselő felvetésére utalok. Ön az oktatásról és az empoweringről beszélt, hozzuk az afrikaiakat helyzetbe ez nagyon fontos. Egy történetet akarok elmesélni, ennek gyújtó ereje van. Azért mondom el. December elején kezdtük el a munkát. Ekkor kezdtük el a munkát. És már december 6-ára a bizottság elnöke úgy döntött, hogy első Európán kívüli missziója Afrikába fog vezetni. Ez egy nagyon fontos üzenet volt az afrikaiak irányába arról szólt ez, a, ez az út, hogy elkötelezettek vagyunk, fontosnak tartjuk Afrikát, a jelenlegi bizottság számára Afrika az egyik prioritás. Persze hát szükségünk van a bilaterális együttműködésre az afrikai vezetőkkel, az afrikai államokkal, és ezzel már Görenszúr kérdésére válaszolok jelesül kiadja az Európai Unió arcát Afrika irányában. Ki az Európai Unió arca? Nos, én úgy gondolom, hogy több arccal kell megjelennünk. Hogy számolok be arról, hogy Adi, Addis Ababában ö, találkozunk jövő héten a döntéshozókkal, és 22 biztos utazik el majd a 27-ből Addis Ababa, Addis Abebába. Example of commitment you know, that it's not only uh, myself, it's... Nem csak én megyek, nem csak a bizottság elnökasszonya, nem csak a főképviselő, a külügyi főképviselő, hanem majd, majd hogy nem az egész kollégium akar együttműködni az Afrikai Unió bizottságával. Annak érdekében, hogy Afrikával együtt dolgozzuk ki az Afrikát szolgáló átfogó stratégiát, mindenkit be kell vonni, az egész kollégiumot. Innen nézve is mm, fontos tény, hogy 22 biztos utazik el a bizottság bizottsága Addis Ababai találkozójára. Persze vannak biztosok, akik egyre több időt töltenek Afrikában, többek között én is. Engage the whole college and, and all the commissioners to úgy gondolom, hogy ugyanakkor, hogy az egész kollégiumot, minden biztos társunkat be kell vonni, annak érdekében is sikeres legyen ez a politika. Ez nagyon fontos lépés tehát az Afrika stratégiában. Ahogyan bevezetőmben már elmondtam, ez egy hosszú folyamat. Március 4-én fogadjuk el az Afrika stratégiáról szóló közleményünket, Utána megkezdjük a konzultáció folyamatát, amikor a tagállamokkal, de az Európai Parlamenttel is konzultálunk, valamint a civil szervezetekkel és más stakeholderekkel, szereplőkkel. Júniusban az állam és kormányfők vitatják meg az Európai Tanács keretében az Afrika stratégiát, idén októberében pedig az Afrika Unió Európa Uniós csúcs találkozott tartjuk meg. Egy évre terjed ki ez a folyamat, különböző lépésekre bomlik majd, és a kollégium az Afrikai Uniós Bizottsági Kollégiummal való találkozója egy fontos lépés. Amit a koronavírusról mondott, Görenc úr teljesen egyetértek önnel, fontos kihívást jelent, ez meg kell erősítenünk a harmadik államokban, különösen Afrikában az egészségügyi rendszert. Azon gondolkozunk most éppen, hogy hogyan tegyük ezt meg, hiszen, mint tudják, a pénzügyi időszak végét járjuk, már a következő pénzügyi terv feltételeiről tárgyalunk. Nagyon sok rendelkezésre álló pénz már nem maradt. De gondolkozunk mégiscsak rajta, hogy mit kell tenni, hogyan tegyük ezt. Hiszen, ahogy mondtam, nagyon fontos hogy már most, ahogy ön is mondta, már most segítsük az afrikai államok egészségügyi rendszerét, meg más országokban is. Zimjuk úr, teljesen egyetértek. The key is a uh, job creation. Abban, hogy a kulcs a munkahelyteremtésben rejlik. Munkahelyeket kell teremteni Afrikában is, annak érdekében, hogy javítsuk az életfeltételeket ezekben az országokban, de ugyanakkor azért is, hogy reményt adjunk a fiataloknak. Ez itt a legfontosabb feladatunk. A politikusoknak valóban reményt kell adniuk a fiataloknak, az állampolgároknak. Értjük mi persze, hogy is ne értenénk, hogy a fenntartható fejlesztési célok, az SDG-k adják a fejlesztési együttműködésünk keretét, de annak érdekében, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérjük, és igazi új munkahelyek jöjjenek rétre Afrikában, ehhez a magánágazatot is be kell vonnunk. A magánágazat nélkül nem leszünk sikeresek. Éppen ezért működünk együtt a magánágazattal, azért, hogy az ő pénzügyi befektetéséket is becsatornázzuk. Köszönöm szépen, köszönöm. Font, folytatjuk, Michel Rivázi kapszót, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt, biztos asszony, körünkben. Egyrészt meg szeretném köszönni önnek, mielőtt egy kérdést felteszek, hogy a civil szervezetekkel az eritreai problémáról megszervezte a találkozót. Mint tudja, Éppen az ön jött előtt egy izgalmas vitát folytattunk le itt az eritrei helyzetről, és itt a fejlesztési politikára kérekre. 2018 előtt az elköteleződős problémá, politikát folytattuk, támogatást adtunk, de feltételekhez kötöttük ezt. Ezután pedig a kettős megközelítés, vagy double track politikáját folytattuk, mondván, hogy szükség van egy politikai párbeszédre, de feltétel nélkül odaadjuk a pénzt. És Eritrea például példája tényleg megvilágosító erejű, hiszen látjuk, hogy Európa pénzt fordít eh, az út fejlesztésére, egy útépítésre, mindenfajta fellé, fel, fenntartás feltétel nélkül. A maga a bizottság technikai dossziéje számol be arról, hogy a munkavállalók legalább 30%-a itt kényszermunkás. Azt gondolom, hogy meg kell vonnunk a vörös vonalakat, nem segíthetünk eh, olyan országokat, eh, amelyek nem tartják be a munkafeltételeket, a nemzetközi munkajogot, az emberi jogokat, hogyha nem kapcsoljuk a támogatást ezen feltételek felt- teljesüléséhez, hibásan járunk el. Meg kell vonni a pénzt, ha nem tartják be. Másodszorban. Említette a Green Deal-t, és létezik a Farm to Fork tanyától a tányérig politikája, és ennek kapcsán az Afrikába importált tejpor problémáját szeretném felvetni, amely tönkre teszi a helyi tejpiacot. Dupla olyan drága, mint a helyi tej. Beszélt a nők helyzetéről, és tudja, hogy a nők a fejésben és a teljes továbbításában fontos szerepet játszanak. A tejporral töntkre tesszük ezt a piacot. Ugyanez az igaz, igaz a pálmaolajra is, amelynek komoly nemzetközi környezetvédelmi kárai vannak, és Igaz ez, még egyszer mondom, a tejre, illetve a kapra, hiszen a kap jelenlegi támogatása teszi lehetővé, hogy tejport exportáljunk Afrikába mondjuk Mauritániában megadóztatták a tej porbehozatalát, és ilyen módon fennmaradt a helyi tejtermelés. Más országok a szabadkereskedelmi megállapodás keretén belül ezt nem tehetik meg, és ez veszélyezteti a saját tej előállításukat. Ezen felül pedig, hogyha a bizottság oda akar hatni, ugye a peszticidek felhasználását is ö, korlátozzák, akkor tisztában kell lenni ezzel, hogy sok tiltott peszticidet exportálnak Afrikába. 200 ember halt már meg ezen peszticidek kipermetezése okán. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a peszticidek exportját betiltsa. Olyan peszticidekről van szó, mondom, amelyek Európában tiltottak, ezeket Afrikában használják, és utána maradványként importáljuk őket Európába. Tehát a zöld paktum és az élelmiszer biztonság tekintetében mit akar tenni biztos asszony? Köszönöm, Beata Kempa, ECR. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Figyelem a biztosként tett első lépéseit, és köszönöm önnek ezeket az első lépéseket, mert nagyon sok jót ígérnek a jövőre nézvést. Köszönöm önnek az Afrikával kapcsolatos stratégiát is. Nagyon sok fontos téma merült már fel, különösen az oktatást emelném ki én is a magam részéről. Európai Parlamentként az oktatás elősegítését mindenképpen támogatnunk kellene hiszen ezzel esélyt adunk az új nemzedéknek, és elkerülhetjük, hogy ők legyenek az úgynevezett elveszett nemzedék. Nagyon fontosnak tartom a tanárok képzését is az oktatás szempontjából, de nagyon súlyos problémát jelent az iskolák hiánya, illetve az, hogy nem minden gyermek fér hozzá az oktatáshoz. Különösen az általános iskolák rendszerére gondolok, amely hiányosságokkal küzd. Ma délelőtt a napi rendünkön szerepelt Eritrea is. Miért említem ezt? Nos, az Afrikával kapcsolatos stratégiában szerepel egy a fejlesztést elősegítő elem, de másrésztről nagyon súlyos problémát jelent itt Európában az illegális bevándorlás. Remélhetőleg a megfelelő fejlesztéspolitikai fellépéssel elkerülhető lenne az, hogy ez a jelenség folytatódjon itt Európában, hiszen ez kedvezőtlen a számunkra. A stratégiában szerepel az is, hogy ha Európa megfelelő módon tud segítséget nyújtani, akkor elvárásokat is támaszthat Afrikával szemben. Itt például az emberkereskedelem elleni fellépésre gondolok. Egyébként szeretném megköszönni önnek a múlt heti Strasburgi egyeztetést is, ahol tudtunk beszélni ezekről a kérdésekről, Az emberkereskedelemen túl, illetve a kényszerházasságokon túl, amelyekről itt már szó esett, számos egyéb kiváltó okot is említhetnénk, amely szerepelhetne ebben az Afrikával kötendő megállapodásban, és világosá tehetnénk az afrikai partnereink számára, hogy az Európai Unió ragaszkodik a megfogalmazott elvárások teljesítéséhez. Nagyon fontos, hogy a fiatalok számára biztosítsuk az megfelelő oktatást, de vannak olyan országok, mint például Kenya, ahol gyakorlatilag rabszolgaként adják el a gyermekeket 300 dollárnak megfelelő ellenértékért. Kenyában volt egy eset, amikor is egy civil szervezet körülbelül 300 dollárért vásárolt vissza egy korábban rabszolgaként eladott lányt. Ezek nagyon szörnyűséges esetek, és mindenképpen fel kell lépnünk ezzel a jelenséggel szemben. De úgy gondolom, hogy a megállapodásokhoz kötődő záradékok ehhez nem lesznek elegendőek. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok önnek a munkája során. Most pedig, amit az elnök úr mondott a pénzügyi keretet, a költségvetést illetően, nem tudom elképzelni, hogy ezt a költségvetést Afrika és Ázsia esetében is csökkentsük, mert úgy gondolom, hogy ez a szegénység mélyüléséhez és a migrációs probléma súlyosbodásához vezetne. Nem tudom elképzelni, hogy ezt a költségvetést csökkentsük, sőt, növelni kellene. Köszönöm szépen! Most a többi képviselő számára is hozzászólási lehetőséget tudok biztosítani, de hogyha meg akarjuk hallgatni a bizottság válaszait is, amelyek ugye legalább olyan fontosak, mint a képviselők részéről történő hozzászólások, akkor fontos, hogy mindenki korlátozza mondandóját. Herzberger Fofane képviselő következik. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött, és ilyen személyesen is elkötelezett ezen ügyek mellett elnézést szeretnék kérni, mert el kell mennem, hiszen a feminizmus interszexualitás konferenciáját kell megnyitnom, ezért tehát eh, kicsit rövidebben tudok csak felszólalni és itt maradni. Mint mondtam, én a fejlesztési politika áldozata vagyok. Láttam ezeket az embereket, akik jöttek és úgymond semmit tettek nekünk. Például volt egy tanár, ebben az időben Franciaországnak lehetősége volt arra, hogy eh, a fiatalokat katonai szolgálat keretén belül küldjék el hozzánk. Egy pár évvel fiad nálunk idősebb tanár volt ez, és ebben az időben mi ugye csak a fejlesztendő kontinens voltunk, Afrika voltunk, és akkor ők azt mondta, ez a tanár azt mondta, hát a külügyminisztérium küldött, és itt fizit, fizikát fogok tanítani, de hát nem tudott bennünket tanítani nem volt felkészítve, nem volt megfelelő képessége, már pedig minőségi oktatásra van szükségünk. Sok fiatal, mint én is Európába jöttünk azért, hogy megfelelő oktatásba részesüljünk. Az ott élő fiataloknak is megvan a joga arra, hogy megfelelő minőségű oktatást kapjanak. Mindenki oktatást szeretne magának, Die Bildungshungrigen Leute, az oktatásra éhes emberek, ahogy a németek mondják, ezek az afrikaiak is megfeledkezünk róluk. Aztán, amikor a nőkről és a leánygyermekekről beszélünk, vannak persze területek, amelyek előnyösebb helyzetbe hozzák a nőket. Nem akarom Gíneát védeni, de például ott öm, helyzetbe hozzák a nőket, biztosítják a lánygyermekeknek az iskolalátogatást. Fontos, hogy az együttműködésünk során ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Ön lesz az arca az együttműködésnek, ne legyen húsz arca az együttműködésnek, legyen ön az arca az együttműködésnek, és mi is részt veszünk, elnézést az a, a tolmácsoktól, hogy én gyorsan beszélek, de rohannom kell a konferenciára. Egy szóval támogatjuk az ön munkáját. Köszönöm szépen még egyszer. Annyit akartam mondani, szívem mélyéről mondani, hogy kívánom, hogy a mandátum végén ön azt mondhassa, hogy az fejlesztési politika egy irányba mutat, jó irányba mutat, és ne azt mondjuk végre, hogy ezt tesszük Afrika érdekében, azt tesszük Afrika érdekében, és ne egyirányú utca legyen ez, hanem kétirányú párbeszéd legyen. Még egyszer elnézést kérek, hogy mennem kell, de mennem kell, meg kell nyitnom ezt a konferenciát. I am really, really sorry. It's okay, Pat. No worries. Nagyon-nagyon sajnálom, semmi gond, mondja az elnök. Hildegard Mentele, MPP. E Tisztelt biztos asszony, nagy érdeklődéssel hallgattam, amikor arról beszélt, hogy a külügyminiszterekkel is tárgyalt. Jelentéstevőként pontosan ez lett volna a kérdésem, hogyan akarja az együttműködés struktúráit megváltoztatni. Hetzensberger Fofana asszonyjal értek egyet, Szükség van valakire, aki kezébe veszi a dolgokat, az összes szálnál a fut össze és koordinálja a munkát, Fontos, hogy meglegyenek ehhez a szükséges struktúrák másodszorban, ami Afrikát illeti. Azt látjuk, hogy egyre több a konfliktus, egyre több az erőszakos konfliktus, egyre több ember kényszerül elhagyni otthonát. Nagyon súlyos a helyzet, főként ami a biztonsági helyzetet illeti. Éppen ezért a kérdésem az, hogy hát sokszor azt látjuk, hogy a kormányzati ö, stabilitás nem megfelelő. Hogyan tud itt az Európai Bizottság biztonságot teremteni, stabilitást teremteni. Aztán, amit Rivazi asszony mondott, hogyha a rossz emberi jogi helyzet a nem meglévő környezetvédelmi normák miatt leállítanánk az együttműködést, akkor hány, Euró- hány afrikai országgal kellene ezt a fejlesztéspolitikai együttműködést megszakítani? Egy utolsó kérdés Kotonúval kapcsolatosan, hogyan, hol látja a legfőbb különbségeket a régi és az új kotonúi megállapodás vagy egyezmény között? Köszönöm szépen! Akkor ebben a körben az utolsó hozzászóló, ugye később lesz még egy kör, Carlos Zorinho az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Az elmúlt héten lehetőségünk volt arra, hogy eszmét cseréljünk a jövőről, én örülök annak, és ezt fontosnak is tartom, hogy a parlamenti dimenzió továbbra is erős maradjon, és kérem öntől, hogy a következő megállapodás keretein belül is a parlamenti dimenziót erősnek tartsak. Hiszen csak így közösen tudunk dönteni. sok mindent kell tennünk ezen a területen, a partneri kapcsolatok az Afrikával, a csendes-óceáni térséggel való és a karibi térséggel való együttműködés és fejlesztési munka területén. A mi prioritásaink az önök prioritásaival egy irányba mutatnak, és persze nem geopolitikát kell folytatnunk. Az Európai Parlament AKC delegációja egy a SAD-tal, a Southern Euro African Development Committee Dél-Afrika déli részén lévő fejlesztési bizottság tagjaival találkozik, és um, itt is ezeket a kérdéseket vitatjuk majd meg. A tárgyalások utolsó hetében vagyunk és valóban itt az ideje annak, hogy kihangsúlyozzuk, hogy az Európai Unió afrikai kapcsolatban a koton utáni időszak szellemében kell eljárni. De hát ez minden nap változóban van. A keret, keretek változnak. Persze, hát ezekről vitát kell folytatni, a sajtóval is, a nyilvánosság előtt is, Nem szabad megfeledkeznünk Afrikáról, Afrikának ezen részéről sem, és kérdem én, hogy hogyan látja az Európai Unió, az Afrikai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatát, hiszen az Egyesült Királyság nagyon számos kapcsolattal rendelkezik Afrika déli részén lévő országokhoz. Milyen, milyen viszonyt lát kirajzolódni a jövőben? Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezeket a kiváló kérdéseket. Megpróbálok most egy kicsit rövidebben válaszolni, azért, hogy a még várakozó képviselők is kérdezhessenek a következő körben. Rivázi asszony kérdésére reagálnék először. Köszönöm önnek, hogy egyetért azon felvetésemmel, hogy legyen egy civil társadalmi kerekasztal, és hogy legyen egy egyeztetés a témájában. A jövőben folytatni szeretném ezt a gyakorlatot. Fontosnak tartom, hogy a DG DEFCO, az én főigazgatóságom is, megfelelő kapcsolatokat ápoljon a civil társadalommal. A megbízó levelemben szerepelt, hogy szeretnénk együttműködni a civil társadalmi szereplőkkel. Nagyon fontosnak tartom a párbeszédet, az eszmecsere lehetőségét és az információcsere lehetőségét is. Köszönöm a pozitív visszajelzést, mindenképpen folytatom majd a munkámnak ezt a részét. Ami Erétreát illeti, és a fejlesztéspolitikai együttműködésünkben képviselt értékeket, azt hiszem, minden, amit teszünk, értékeken alapul, emberi jogok, demokrácia, jogállamiság, jó kormányzás, ezek mind-mind fontos értékek a számunkra, és ezek persze mind jelen vannak az Afrika stratégiában is. Már most elárulhatom önöknek, hogy az emberi jogokról, a jó kormányzásról és a többi értékről szerepel a szövegben egy egész fejezet. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a parlamenti meghallgatásom során mely fő üzenetet képviseltem. Nagyon világosan elmondtam azt, hogy mi az emberekért dolgozunk. Ezért váltam én is politikussá, és valószínűleg önök közül is többen azért lettek politikusok, hogy megváltoztathassák az emberek életkörülményeit. Az emberekért dolgozunk, nem pedig a jelenleg hatalman lévő kormányokon kért vagy vállalkozásokért például. Ugyanezt látom Eritrea esetében is. Azért foglalkozunk ezzel az országgal, mert az eritreaiak életkörülményeit szeretnénk megváltoztatni, jobbá tenni. Ugyanakkor az országban támogatni szeretnénk a reform folyamatot is. Tudjuk, hogy vannak nehézségek, vannak gondok, és mindenképpen dolgozunk ezeken. De a fő elgondolás az, hogy az emberek életkörülményein úgy tudunk elsősorban javítani, hogyha az országgal kapcsolatot tartunk hogyha megszakítjuk a kapcsolatot, akkor még rosszabb lesz a helyzet az országban, hiszen már most is láthatjuk, hogy azért kis lépések történtek az ország megreformálásának irányába, és sikerült kis lépéseket tenni az emberek életkörülményeinek javítása érdekében. Talán ez a fő filozófia a stratégia mögött Mindenképpen biztatnám önöket, hogy látogassanak el Eritreába, mert ez egy nagyon fontos jelzés és üzenet lenne az ország számára. És fontos lenne, hogy lássák ott helyben, hogyan is néz ki a helyzet, milyen lépéseket tettek a javulás irányába, és lehetőséget biztosítana a jelenlegi vezetőkkel folytatott eszmecseréhez is. Áttérnék a növényvédőszerek kérdésére. Hogy nagyon őszinte legyek, jelen pillanatban nincs átfogó információnk a növényvédőszerekről, amelyeket az AKCP országokban még használna, AKC országokban még használnának. Jelen pillanatban nincs napra kész információnk erről. Teljes mértékben egyetértek arra azzal, hogy dolgoznunk kell ezen. Mindenképpen az Green Deal külső dimenziójának részévé kell tenni ezt a kérdést is. Több képviselő is felvetette, a 22-23 fázis kérdését. Mindenképpen folytatni kívánom az együttműködést Afrikával, ez benne állt a megbízó levelemben is. Az Afrika stratégia benne állt a megbízó levelemben, a személyes prioritásomnak is tekintem, dolgozom ezen, és szerettem volna még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy az összes többi biztos is vonjuk be ebbe a megközelítésbe. Ugyanis, hogyha egy ilyen átfogó stratégiát akarunk kialakítani, akkor ahhoz nem elég, hogy én elköteleződjem mellette, fontos, hogy az összes többi biztos is elköteleződjön a megközelítés mellett. Ami az AKC országokat, illetve Kotonó utáni időszakra vonatkozó tárgyalásokat nos, ahogyan már a bevezetőmben is elmondtam, Április végéig kívánjuk a tárgyalásokat lezárni, ez a cél. Nagyon ambiciózus a menetrend, és még elég sok a nyitott politikai kérdés. Ez nyilvánvalóan érthető a folyamat ezen szakaszában, de nagyon elkötelezett vagyok az EKC országokkal való együttműködés mellett. Ugyanis Teljesen egyértelmű a számomra, hogy együtt erősebbek vagyunk. Ha megnézzük például a Párizsi megállapodást, ez is egy példája az együttműködésünknek. A kotonó utáni időszak tárgyalásait azt hiszem, le tudjuk időben zárni, és most a részletkérdésekre nem tudok külön kitérni, mert lehetőséget akarunk biztosítani, hogy még kérdez, kérdezhessenek a képviselők. aujourd'hui, je vous ai entendu parler de pauvreté, d'éducation, mais pas de réfugiés climatiques. Köszönöm szépen. Az ENSZ szerint 50 millió ember menekül majd az éghajlatváltozás következtében 2050-ig, és ez még több lesz a világ léptékben. Nő majd a tengerek vízszintje, egyre több áradás és kánikula pusztít majd a világban, és az embereknek el kell hagyniuk majd a saját lakhelyüket, mert nem élhető viszonyok uralkodnak majd ott. A legszegényebb lakosság réteget fogja ez leginkább érinteni, a legkitettebbeket, a legveszélyeztettebbeket. Ők lesznek tehát az éghajlatváltozás első áldozatai hiszen ők nem tudnak annyira igazodni a változáshoz. A szegénység csökkentése és a fenntartható ö, környezeti ö, gazdálkodás alapvető cél tehát ennek érdekében. Kérdezem, hogy milyen fajta stratégiát gondol kidolgozni e célok elérése érdekében, és milyen lépéseket akar tenni. Köszönöm. Mark Tarabella, SND. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a Kongóba ellátogató misszióra szeretnék utalni. A helyi partnereink kitűnő munkát végeznek, ezt nem lehet mindig mondani az európai intézményekről az oktatás, az étkeztetés, az egészségmegőrzés, vagy pedig az egészségbiztosítás területén tesznek fontos lépéseket. Itt a központi állam nem annyit tesz, valamint a szexuálisan terjedő bűncselek, fertőzések megelőzése érdekében is jó munkát végeznek ezek a helyi szereplők, de ugyanakkor vannak azok a nagyobb struktúrák, akik nagyobb szervezetek, akik lefölözik az európai támogatásokat. Fontos, hogy a múlttal összevetve sokkal nagyobb figyelmet fordítsunk ezen kis szereplőkre is hiszen vannak azok a civil szervezetek és más szervezetek, akik ott helyben dolgoznak, ahol az igény megjelenik, és fontos tehát, hogy a pénzt jól felhasználjuk, hiszen ezek a kis szereplők mindig sokkal megbízhatóbbak. Erre kérem tehát önöket, hogy jobban támogassák ezeket a kis szereplőket, akik nagyon nehezen férnek hozzá az európai támogatásokhoz. Eh, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Két kérdésem lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy hogyan fogja kezelni az új stratégiában az intézményi konszolidációt, illetve a közszolgáltatások megerősítését, és milyen szerepet fog játszani itt a költségvetési támogatás azon partnerországokkal, amelyekkel együttműködünk. Másodszorban pedig hogyan fogjuk kezelni azt, amit már említettek, hogy a zöld megállapodás külső dimenzióját az afrikai országokkal, abból a szempontból, hogy milyen bozalmas következményekkel jár, milyen következmények történnek ezekben az országokban. Az a kontinens, amely a kibocsátások 2%-áért felel, ugyanakkor viszont keményen megfizeti ennek az árát, nagy komoly aszályok vannak, Zimbabwe, Mozambik, Malawiban például 140%-kal nőtt az élelmiszerár 2018 óta, mert 5 éve tartó asszály sújtja ezeket az országokat. És 114 millió embert fenyeget az éhínség. Sajnálatos módon ez is következménye az éghajlatváltozásnak az élelmezés biztonság tekintetében erre is ki kell térnünk Afrikával kapcsolatban. Na, Alamessa Greens. Thank you, Madam Commissioner. Very... Köszönöm, biztos asszony. Nagyon jó, hogy újra eljött hozzánk, és köszönöm az előadását, és üdvözlöm Önt a zöld frakció nevében. A fenntartható fejlesztési célok megerősítése érdekében meg kell erősíteni a társadalmakat, illetve a társadalmakon belül a békét. Biztos asszonyon említette a nők szerepét, illetve a fiatalok szerepét az afrikai társadalom felépítésében. A kérdésem az, hogy milyen intézkedéseket lehet meghozni azért, hogy a béke és biztonságról szóló határozatot hogyan lehet érvényesíteni az EU-Afrika partnerségben, és hogyan lehet a társadalmakat megépíteni, illetve az afrikai területben megerősíteni a békét, hiszen azt gondolom, hogy ez nagyon és központi szerepet játszik az EU-Afrika együttműködésben, illetve hogy milyen kilátásaink vannak különös tekintettel a fiatalokra. Köszönöm szépen, biztos asszony! Uh, thank you. Köszönöm szépen. Rendben, az utolsó kérdést Norbert Neuser alelnökünk teheti fel. Köszönöm szépen, gratulálok önnek ehhez a kitűnő kezdéshez egyértelmű jelzés volt ez, és eh, azt mutatja, hogy Afrika nem csupán a problémák kontinense, hanem a fiatalság, a remény és a jövő kontinense is. Térjünk most rá az oktatás témájára, a jobb minőségű oktatásra. Itt szeretném hozzátenni azt is, hogy a Nairobi csúcs találkozó eredményeit is figyelembe kéne venniük, különösen az oktatást illetően a szexuális és a reproduktív egészség területén, illetve az ezzel kapcsolatos felvilágosítást, ugyanis hogyha megnézzük a népesség növekedést Afrikában, akkor ez igen fontos téma. A katonai megállapodást említette ön is, és szerettem volna hangsúlyozni, hogy Eritreáról lezajlott majd vita, és ez azt mutatja, hogy a kotonó megállapodás utáni időszak talán jó platform lehet arra, hogy egy parlamenti platformként beszéljük meg a kotonai megállapodás 8. cikkében szereplő témákat, emberi jogok, demokrácia, jó kormányzás. Az utolsó pont, amit szerettem volna megemlíteni, az pedig az, hogy meg kell erősítenünk a kapcsolatot a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési politika között. Tökéletes, köszönöm szépen. Most pedig akkor a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon és zárja le. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, tisztelt képviselők. Úgy döntöttem, hogy az utolsó szemponttal kezdem. Noizer úr említette, ugye az összeköttetésről beszélt a kapcsolatról lehetőségem volt arra, hogy tegnap a Vörös Keresztel tárgyaljak a kapcsolatról, arról, hogy hogyan lehet jobban együttműködni, tehát hogy a fejlesztési együttműködést és a humanitárius segítségnyújtást hogyan lehet jobban összekötni. És nagyon fontos kérdés ez ebből a szempontból is, hiszen tudjuk, hogy egyre többen élnek menekültáborokban, és lehet, hogy az egész életüket menekültáborokban kénytelenek leérni. az a munka, amit ezekben a táborokban végzünk, ez vajon humanitárius segítségnyújtásnak vagy fejlesztési együttműködésnek minősül. És ezt az Európai Unión belül is meg kell beszélnünk, meg kell tárgyalnunk, hogy ezt hogyan határozzuk meg a tevékenységünket, és milyen intézkedésekkel tudjuk javítani ezekben a táborokban az életkörülményeket, és hozzájárulunk a fejlesztési célok, fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. Lenácsik eh, kollégámmal együtt eh, Burkina Faszóba utazunk a közeljövőben, és a helyszínen szeretnénk megnézni, hogy ez a fajta összeköttetés hogyan működik. Hat kísérleti országgal dolgozunk együtt, és komolyan működünk azon, hogy hogyan tudjuk a két főigazgatóság közötti együttműködést erősíteni, illetve a helyszíni együttműködést. Úgyhogy egészen biztos lehet benne, hogy erre még vissza fogunk térni, és önök parlamenti képviselőként, hogyha van valamilyen ötletük, vagy konkrét gondolatok saját eh, misszióikból, akkor természetesen nagyon szívesen fogadjuk ezeket. Többen önök közül rámutattak a zöld megállapodás fontosságára, említették a klímamigrációt, és azt hiszem, ahogyan már említettem korábban is, ez a zöld megállapodás külső dimenziója kétségkívül a programozás egyik fő prioritása, a bizottság számára is prioritás, ezért logikus, hogy a programozásunkban is prioritásként kezeljük azt. Említettük már a zöld szövetségeket, ahol ezeket a regionális szövetségeket láthatjuk, ahol megpróbálunk különböző országokat összecsoportosítani ahhoz, hogy a zöld megállapodás keretében együttműködhessünk, de az önök által felvetett aspektusok is ehhezzel vannak összefüggésben. Tehát amikor elkezdjük előkészíteni a programozást, akkor egészen biztosan foglalkozunk majd komolyan az éghajlatmigrációval és az élelmezésbiztonsággal. Alamece asszony vetette fel a, az ifjúság, biztonság, béke témáját. Ez nagyon fontos számomra, ugyanis én egy finn minisztériumban dolgoztam, e téma képviselőjeként, ezért ezen határozatok kidolgozásába és szorosan figyelemmel kísértem. Fontos, hogy lássuk, hogyan lehet a fiatalokat bevonni a társadalomba. Nyilván ennek egyik eszköze az oktatás, aztán a politikai szerepvállalás, a civil társadalom, a civil társadalom megerősítése is eszköz ennek. De azt hiszem, hogy ugyanakkor a béke és a biztonság aspektusát is szem előtt kell tartanunk. Teljesen egyetértek önnel, hogyha fenntartható békét, tartós békét akarunk elérni, akkor a fiatalokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Például Szomália esetében a polgárok 70%-a 30 év alatti. Ha tartós békét akarunk elérni az országban, ebben a társadalomban, akkor szükséges, hogy a fiatalokat ebbe a béke folyamatba bevonjuk. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Milyen konkrét intézkedéseink vannak? Ezen jelen pillanatban is dolgozunk. És természetesen nagyon jó partnerekkel dolgozunk együtt, például az Afrikai Unióban, az ifjúsági küldöttel, de az ENSZ ifjúsági küldöttével is, aki nagyon szorosan figyelemmel kíséri ezt a témát. Kedves elnök úr, azzal fejezném be, hogy eh, utalok a narratíva kérdésére, amit Neuser úr említett. Azt hiszem, hogy az egyik fő elképzelése az afrikai stratégiának az az, hogy megváltoztassuk az Afrikával kapcsolatos narratívát. Ugyanis azt gondolom, hogy még mindig nagyon gyakran előfordul az, hogy Afrikával kapcsolatban negatív narratívát alkalmazunk Európában, ebben az általános vitában, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek a narratívának a módosítása, hogy pozitívabb legyen, hiszen látjuk ezt a kontinenst, amely tele van fiatal energiával, lehetőségekkel, együttműködési lehetőségekkel. És azt gondolom, hogy ez a fajta narratíva váltás az egyik legfontosabb kérdése az Afrika stratégiánk jövőjének. Illetve ahhoz, hogy ez valóságá váljon, az európai parlamenti képviselők, a civil társadalom támogatására van szükségünk, és a saját polgáraink támogatására is ugyanis természetesen ez is igen fontos pont, hogy a polgáraink részéről is élvezzük a polgárok támogatását és felhatalmazását. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és sok sikert kívánok Önöknek a munkájukhoz. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon tágeszmecsere volt ez, és azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző volt számunkra. Remélhetőleg jövőben lesz lehetőségünk arra, hogy több eszmecserét is folytassunk, és talán konkrétabban is foglalkozhatunk egy-egy adott témával. Ez valószínűleg nagyon hasznos lesz majd, hiszen most egy kicsit tágabb volt a vita, sok kérdés és válasz hangzott el. Folytatjuk ezt az ülést, ma délután fél háromkor köszönöm.